Hölgyeim és uraim, elkezdhetjük, kérem a figyelmüket. Nagyon sűrű a napi rendünk, úgyhogy ideje elkezdenünk a munkát. Kezdjük a napi rend elfogadásával. Van-e ellenvetésük? A napi rendet akkor elfogadtuk. Van azonban változás a napirendi pontok pontok sorrendjében. Az utolsó pillanatban értesültünk róla, hogy az Egyesült Államok EU nagykövete nem tud eljönni ma délelőtt, ezért a 9-es pont átkerül délutánra a 13-as pont elé. a 14-es és a 15-ös pontokat pedig ma délelőtt vesszük a 10-es pont után. Ezzel a sorrendváltozással folytathatjuk akkor a munkánkkal. Következő napirendi pont három ülés jegyzőkönyvének elfogadása április 19, április 27-28 és május 5-e, amennyiben semmilyen változást nem javasolnak, az ülés végéig akkor elfogadottnak minősülnek az elnök közleményei. A kapott levelek listáját kiosztottuk mindenkinek ha bárkit érdekel bármelyik irat, kérem forduljanak a titkársághoz. A hírlevelünk második száma közzétételre került, ezt is kiosztottuk. Köszönöm szépen a titkárságnak kiváló munkáját. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy ezt az ülést az interneten is közvetítik természetesen leszámítva a zárt részeket ma és holnap. Végül pedig szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy Vladimir de Dobler úr, aki asszisztens, és a, itt tőlem jobbra ül, ám elhagyja a parlamentet, sok szerencsét kívánunk neki a pályáján, és a szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani neki az elvégzett kiváló munkáért és személyes elkötelezettségéért. A szakbizottság idősebb tagjai eh, emlékezhetnek rá, hogy milyen bátran és következetesen lépett fel a Mumbai eh, utazás során, amikor a terror cselekményekre került sor. Köszönjük szépen még egyszer. Négyes pont. Szavazás. a tagállamok csatlakozása a nemzetközi kiállításokról szóló 1928. november 22-én Párizsban aláírt egyezményhez. Kutás úr az előadó a szocialistáktól egyetértési eljárásról van szó, tehát nem lehetett módosítókat benyújtani, elektronikusan szavazunk. Egyetlen végszavazás lesz, megnyitom a szavazást. Against. No, that's electronically. Ah. Ah. Sorry, sorry, sorry. The vote is open. Elnézést, tehát nincs in favor, hanem egyszerűen megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást. Huszonnégyen szavaztak, 22 igen, két tartózkodás mellett elfogadtuk ezt az ajánlástervezetet. Gratulálunk utas úrnak. Következik az ötös pont. Egy, egy véleménytervezetről van szó a halászat és akvakultúra termékek EU-ba történő behozataláról szóló megállapodások a közös halászati politika reformjának fényében. Jenik Zsadó a vélemény előadója, 22 módosítót nyújtottak be a véleménytervezethez, úgyhogy akkor a módosítókról szavazunk. Néhány kompromisszumos módosítót is benyújtottak, illetve készítettek. Amennyiben ezeket el tudjuk fogadni, a legtöbb eredeti módosító okafogyottá válik. Kezdjük az egyes kompromisszumos módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Így egytől ötig vagy visszavonásra kerültek, vagy okafogyottá váltak a módosítók. Következik a kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító a kettő elbekezdéshez, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszumos módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ötös kompromisszumos módosító. Mellette Helene. Tehát ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító okafogyottá vált. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 21-est elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás az így módosított véleménytervezetről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 igen és két tartózkodás mellett. Gratulálunk Jánik Zsadónak. Hatos pont. Megint csak szavazás. Az én saját jelentésemről a bizottság végrehajtói hatáskör gyakorlásának tagállamok általi ellenőrzése. 17 módosítót nyújtottak be ehhez a véleménytervezethez. Akkor kezdjük a módosítókról a szavazást. Egyes számú módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elektronikusan ellenőrizzük a 16-os módosítót, megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítva 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenhetes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. 17-es módosítóról, igen. A 17-est ellenőrizzük elektronikusan most. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító mellette. 14-es mellette, ellene. Tehát 14-es mellette, ellene tartózkodás fogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás az így módosított véleménytervezetről elektronikusan megnyitom. zárom a szavazást. Huszonnégy igen, két nem szavazat. Ezzel elfogadtuk. Köszönöm szépen a támogatást a véleménytervezetem iránt. Következik a hetes pont. Még egy szavazás. Az európai... Tehát ez egy vélemény tervezet. Az Európai Unió külügyi szolgálatáról. Jan Zaradil készítette a véleménytervezetet, kilenc módosító érkezett, a módosítókról szavazunk először. Vannak kompromisszumos módosító javaslatok is, egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító. Külön szavazunk az E pontról, a többi ugyanis okafogyottá vált. Tehát csak az E pontról szavazunk. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. Négyes módosító részenként szavazunk, első rész mellette Hetes módosító. Részenként szavazunk. Tehát ez a második részről szavazunk csak. Csak a második részről szavazunk, hetes módosító a második részéről. The head of delegation of the member state concerned, stb. Mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Kazák úr, elnézést. Elnézést. Azt hiszem, hogy az ötös módosító második részéről is kell szavaznunk. Igen, önnek igaza van. Akkor menjünk vissza az ötös módosító második részéhez mert csak az első része váltók a fogyottá ennek a módosítónak. Az ötös második része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötödiknek a második részét tehát elfogadtuk, most pedig következik, hogyha előre megyünk, a kettes módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító, preambulum megkezdése mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, végszavazás elektronikusan megnyitom, lezárom a szavazást, és az eredmény 23 igen, egy nem szavazattal, két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok Jan Zahradil kollégának.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 akkor a nyolcas napirendi pontra térünk át. Kérnék egy kis figyelmet, az ülés folyik tovább, kérem szépen. Arra kérném azokat, akik nem tagjai a szakbizottságunknak, hogy csendesedjenek el. Our agenda, corporate social responsibility. Nyolcas napi rendi pont tehát a vállalatok társadalmi felelősségének érvényesítése a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Az első eszmecserét fogjuk most lefolytatni, előadónk Árlem Dezir a szocialisták részéről. Volt ezzel a témával kapcsolatban egy meghallgatásunk, tehát az Európai Unió már régóta foglalkozik a vállalatok társadalmi felelősségével. Ez egy nagyon összetett témakör, és hogyha megnézzük az elmúlt évben az AKC országokkal aláírt nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat, akkor láthatjuk, hogy az EU valóban megpróbálja harmonizálni politikáját a vállalatok társadalmi felelősségének tekintetében. Itt természetesen kereskedelmi és biztonsági politikákat is figyelembe kell venni, és a partner országoktól pedig jó kormányzást, az emberi jogok betartását, jogállamiságot és demokráciát várunk el. A bizottság legutóbbi közleménye a vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatban 2006-ban jelent meg. Ez egyértelműen kimondja, hogy mit várunk el a vállalatok társadalmi felelősségének területén, és a bizottság közleményében az is egyértelműen megjelenik, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a vállalatok társadalmi felelőssége javuljon, és a párbeszéd az érintett felek között erősebb legyen. 2010-re a bizottság új CSR közleményt tervez, és itt az lesz a legfontosabb témakör, hogy hogyan lehet a megfelelő információ áramlást megvalósítani ebben a témában. Nagyon sokat beszéltünk az üzleti szféra és az emberi jogok kapcsolatáról a legutóbbi ENSZ tárgyalások fényében. A téma legfontosabb prioritása az, hogy megnézzük, hogy mik azok a nemzetközi CSR eszközök, amik már léteznek. Van az ENSZ-nek egy szövege, vannak az OECD-nek iránymutatásai, és a legújabb ISO normák a vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatban. És akkor most engedjék meg, hogy megadjam a szót az előadónknak, Árlem Dézírnek parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen! Az elnök megszakítja és rendre utasítja a hallgatóságot. Ádlem Dézér. Azzal kezdeném, hogy februárban már beszéltünk erről a témáról, és hogy volt egy állásfoglalás tervezet is, ami június 22-ére készül majd el, de nagyon örülök annak, hogy a dokumentumról már most beszélhetünk. Egyelőre csak franciául létezik ez a dokumentum. Az elnök megint megszakítja. Úgy látom, hogy a tagok ma rendkívül idegesek, de hát kérem szépen, azért vagyunk ma itt, hogy meghallgassuk a kollégánkat, úgyhogy mindenki maradjon csöndben. Ádlem Dezir. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy mindenkit rendre utasított, tehát ott tartottam, hogy a kereskedelmi megállapodások számára nagyon fontos, hogy munkahelyteremtés és az életszínvonal emelkedése is célunk legyen. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogyha a kereskedelmi megállapodások a munkahelyek minőségének romlásával járnak, akkor nagyon nagy az ellenérzés ezekkel a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban. Maga a kereskedelmi biztos is kimondta ezt, és ő is elmondta, hogy a kereskedelem nem önmagában véve egy cél. A kereskedelmi megállapodásokhoz természetesen nagyon sok célkitűzés tartozik, nem csak kereskedelmi, hanem szociális, illetve fejlesztési célok is. Ami az EU közös kereskedelmi megállapodását illeti, ez az egyik legerősebb külső politikai eszköze az európai közösségnek. Olyan eszköz ez, ami lehetővé teszi, hogy a globalizáció szabályait megfelelő keretek között tartsuk. Az Európai Unió mindig is kombinálta kereskedelmi célkitűzéseit más típusú célkitűzésekkel. Az ENSZ általános célkitűzéseivel, a milleniumi fejlesztési célokkal, a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel. És hogy pontosabban fogalmazzak, 2006 óta van egy konkrét szövegünk is, ami kimondja, hogy méltányos munkahelyet szeretnénk teremteni kereskedelmi, illetve fejlesztési politikánk segítségével. Mindenki tudja, hogy ez az a hogy az SPG plusznak köszönhetően, és mindennek köszönhetően, amit elértünk az OECD-n belül a generikus gyógyszereknél, és a szellemi tulajdonnál nagyban hozzájárult ahhoz, hogy társadalmi és kereskedelmi célkitűzéseinket el tudjuk érni, illetve hogy a milleniumi fejlesztési céloknak megfeleljünk. A kereskedelem liberalizációja természetesen folyik tovább, és sokkal intenzívebb lett a vállalatok közötti verseny is. Az elmúlt évekre pénzügyi válság volt jellemző, ami gazdasági válságá is társadalmi válságá is átváltozott. Ez talán Európát érintette a legjobban, és ebben a kontextusban még fontosabb, hogy kereskedelmi kapcsolataink ne mehessenek a társadalom, vagy pedig a munkahelyek rovására, ugyanígy nem mehetnek a környezetvédelem rovására sem. Láttuk, hogy a kopenhágai tárgyalások nem voltak teljes mértékben sikeresek, úgyhogy ezekre a kérdésekre újra vissza kell térnünk. Politikai és demokratikus koherenciát kell megvalósítanunk kereskedelmi megállapodásainkban, hogy itt figyelembe vegyük a nemzetközi szabályokat és a különböző társadalmi célkitűzéseket is. Így az ENSZ célkitűzéseinek meg tudunk felelni, illetve az Európai Unió célkitűzéseinek is, és szeretnénk megfelelni polgáraink igen magas elvárásainak is. A vállalatoknak nem csak kereskedelmi, hanem környezetvédelmi normáknak is meg kell felelniük. Ami pedig a multinacionális cégeket illeti, most már ők a legfontosabb szereplői a kereskedelmi kapcsolatoknak, leányvállalataikkal, fiók vállalataikkal együtt. Hogyha a vállalatok társadalmi felelősségét figyelembe vesszük, ez egyrészt erkölcsi jellegű morális célkitűzés, másrészt pedig fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk garantálni, hogy partnerországainkban különösen a fejlődő országokban betartják majd a megfelelő normákat. Sokszor ezekben a fejlődő országokban a környezetvédelmi és szociális szabályok, törvények, normák sokkal gyengébbek és kezdetlegesebbek, mint az Európai Unióban. Ennek ellenére el kell kerülnünk a szociális dömpinget, és el kell érnünk, hogy a kereskedelmi megállapodások ne mehessenek a vállalkozó szellem és a megfelelő munkahely teremtés rovására. Mindenhez az kell, hogy a globalizációval kapcsolatos politikáinkat és kereskedelmi politikáinkat konzisztensen tudjuk meghatározni, és hogy ezek más nemzetközi célkitűzéseinkkel ne legyenek ellentmondásban. És akkor most nézzük a jelenlegi szöveget. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy ne kelljen teljesen újra gondolni a vállalatok társadalmi felelősségét, hiszen már elfogadtunk állásfoglalásokat ebben a témában. Megvannak a szociális normáink, és az is, hogy ezeket hogyan kell figyelembe venni a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Állásfoglalásokat és állásfoglalási indítványokat is elkészítettünk már, ezekről szavazás is zajlott. Most az a feladatunk, hogy párhuzamosan valahogy összetudjuk fogni ezeket a szövegeket. Miért vannak problémáink? A nemzetközi kereskedelem ugye jogilag kötelező érvényű szabályok közé szorítja az államok kapcsolatát, vagy pedig a vállalatok kapcsolatát. Egyébként a vállalatok között általában hallgatólagos megállapodás születik, itt nincsenek feltétlenül olyan jogilag kötelező érvényű törvények, mint amik az államok kapcsolatát meghatározzák, és ebből származhat a probléma. Mindannyiunk számára fontos, hogy a nemzetközi kereskedelem nyitottabb legyen, de az is fontos, hogy ez a szociális joggal, a demokráciával és a fenntartató fejlődéssel kéz a kézben valósuljon meg. Éppen ezért a kereskedelmi célkitűzéseket és a vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozó célkitűzéseket egymás mellett kell megvalósítanunk, és ebből mindenki csak nyerhet. A vállalatok társadalmi felelőssége megerősödik, hogyha sokkal erősebb ellenőrző lehetőségeket biztosítunk, kontroll lehetőségeket biztosítunk, és hogyha a szociális normákat folyamatosan bevezetjük a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba, akkor a GSP pluszt is jobban figyelembe tudjuk majd venni. Hogyha jobban tudjuk figyelni a vállalatok viselkedését, akkor sokkal hatékonyabban tudunk majd fellépni. A vállalatok számára is fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások megfelelőek legyenek. Az a szöveg, amit ki fogok osztani, kimondja, hogy a vállalatok társadalmi felelőssége javult, növekedett az elmúlt években. Hogyha megnézzük az OECD elmúlt néhány éves munkásságát és tanulmányait, akkor azt látjuk, hogy az OECD országokban, illetve ezek kereskedelmi partnereinél javult a vállalatok társadalmi felelőssége, és a munkaadók, valamint a munkavállalók közötti párbeszéd is erősebb lett. A legtöbb esetben, amikor vállalatokról beszélünk, akkor multinacionális cégekről beszélünk. Az első multikra vonatkozó szabályok 1976-osak, és a legutóbbi ilyen jellegű szabályok pedig a 2000-es évre tehetőek az OECD-n belül. Egyébként az OECD tagjainak száma is folyamatosan növekszik, tehát egyre több ország követi azokat az irányvonalakat és ajánlásokat, amelyeket az OECD előír a tagjainak. Minden állam számára, OECD állam számára fontos, hogy ne csak az adott országban, hanem a kereskedelmi partnereinél is, illetve azokban az országokban, ahol lányvállalatuk vagy fiókvállalatuk van, szintén ugyanazok alapján, a normák alapján kelljen eljárni, mint ahogy ezt az OECD a saját tagállamainak előírja. A szociális partnerekkel való kapcsolattartás, a környezetvédelem, az emberi jogok, a korrupció elleni harc, a fogyasztó érdekeinek védelme, a megfelelő technikai és tudományos fejlődés, a tudomány társadalomra gyakorolt hatása, az adócsalások megszüntetése, szintén olyan témák, amelyekre komoly hangsúlyt kell fektetnünk. Az ILO-ban is számtalan vita folyt az OECD-vel együtt ezekről az alapvető normákról. Tehát egyrészt megszületett a négy fontos norma, a gyülekezés szabadsága, a megfelelő párbeszéd, a kényszermunka eltörlése, illetve a gyermekmunka eltörlése, valamint a diszkrimináció ellenes harc. Ezek tehát az alapelvek, és ezekről a három fél trialógus keretein belül egyezett meg. Ezen kívül megvannak az OECD alapelve is, amelyek szintén kimondják, hogy az ILO megfelelő alapelveit mindenképpen alkalmazni kell hogyha követjük az ILO és az OECD tevékenységét, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió is ugyanazokat a célokat vallja most már magáénak, mint az imént említett két szervezet a vállalatok társadalmi felelősségének tekintetében. A bizottság 2001-ben egy zöld könyvet is megjelentetett a CSR témakörében, és 2002-ben ezt követte egy európai stratégia, egy fehér könyv és egy közlemény Úgyhogy most már európai szinten foglalkozunk a CSR-rel, és a szociális partnerek, a szakszervezetek, a munkaadók, a civil szervezetek, a tagállamok és a bizottság közösen próbálják megállapítani azokat az európai alapelveket és normákat, amelyeket minden intézménynek és minden vállalatnak tiszteletben kell tartania itt az Európai Unión belül. A referencia dokumentum, amivel dolgozunk, ez a bizottság 2006 márciusi közleménye, ami kimondja, hogy az európai szociális modell része a vállalatok társadalmi felelőssége, és ebben a tekintetben vezető szerephez kell jutnunk, és példát kell mutatnunk az egész világon. Ez azt jelenti, hogy kereskedelmi és egyéb partnerségi kapcsolat kapcsolatot kell kiépítenünk számos országgal, és hogy ezekben a harmadik országokban is ugyanazokat a normákat kell elérnünk, mint amik nálunk érvényesek. Az Európai Uniónak tehát szociális fejlesztési modellé kell válnia, és meg kell próbálnunk exportálni is ezt az európai szociális modellt. Ami a vállalatok támogatását illeti állami részről, annak érdekében, hogy ezek a vállalatok a nemzetközi kereskedelmi térség részei lehetnek, ideértjük az export támogatásokat is, mindezeknek ö, oda kell vezetniük, hogy jobban tudjuk ellenőrizni a vállalatokat, és azt, hogy ezek a vállalatok betartják-e a vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozó szabályokat, fellépnek-e a korrupció ellen, védik-e a környezetet, illetve hogy fellépnek-e az ellen, hogy lány és fiók vállalataiknál esetleg kényszermunkát vagy gyermekmunkaerőt alkalmazzanak. A beruházási politikában és az export hiteleknél ugyanezeket az alapelveket kell figyelembe venni, egyébként ezek OECD-s alapelvek. A tanács is magáévá tette ezeket a célkitűzéseket, különösen a svéd és a spanyol elnökség alatt több konferencia is megrendezésre került, így most már jobban odafigyelünk arra, hogy ezek a célkitűzések a CSR területén valóban megvalósuljanak. Ami a parlamentet illeti, elmondtam, hogy voltak már jelentéseink a vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatban. Még nem volt konkrét szövegünk a CSR és a nemzetközi kereskedelemről, de most már ez is megszületik majd. A 2000 januárjában megszületett paktum, ENSZ paktum 10 alapelvet tartalmaz, ami szintén arra ösztönzi a vállalatokat, hogy az emberi jogi és környezetvédelmi normákat betartsák, illetve hogy fellépjenek a korrupció ellen. Hogyha megnézzük a tagállamok eljárásait, hagyományait, akkor azt kell megnéznünk, hogy ezek megfelelnek-e az alapvető célkitűzéseknek. Példaként említeném a Kambodzsával kötött megállapodást és a Better Factories jobb gyárak kezdeményezést. Itt általában a textiliparról van szó, hiszen az USA és Kambodzsa közötti kereskedelmi kapcsolatokban a textilágazat a legfontosabb. Az Egyesült Államok ellenőrzi, hogy az adott kambodzsai textil cégek megfelelnek-e a vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozó szabályoknak. A Dán törvényeket és alapelveket is kiemelhetnénk. Ezek is az átláthatóságra alapoznak, illetve arra a kötelezettségre, hát nem is kötelezettségről van szó, hanem tulajdonképpen önkéntesen lehet részt venni ebben a programban, de aki nem vesz részt a programban, arra valószínűleg újjal fognak mutogatni, és a közvélemény is nagyon rossz véleményen lesz róluk. Tehát egy olyan kezdeményezés, ami a vállalatok társadalmi felelősségének betartására vonatkozik, és itt független szervezetek ellenőrizhetik, hogy az adott vállalatok mutattak-e valami előrelépést a CSR tekintetében, illetve a környezetvédelmi célkitűzések tekintetében. Euh, Emlékeztetnék rá, hogy egy sor kezdeményezést tettek magáncsoportosulások, NGO-k, cég tömörülések az Európai Unión belül, címkézésről, lébelekről, minősítésről, például a méltányos kereskedelem területén és azon túlmutatóan is, oly módon, hogy normák jöttek most már létre, ISO szabványok teszik lehetővé bizonyos területeken, a környezetvédelmi területeken, például, hogy milyen kibocsátásai vannak egy cégnek, ugyanilyen módon támpontot jelentenek a társadalmi felelősségvállalásban is a cégek számára bizonyos szabványok. És persze ez a munkadokumentum azzal zárul, hogy hogyan tudnánk megpróbálni kombinálni a társadalmi felelősségvállalás céljait, eszközeit az Európai Unió kereskedelmi szempontjaival. A következő javaslatokat szeretném a figyelmükbe ajánlani ebből a dokumentumból. Úgy gondoljuk, hogy a hatástanulmányokat sokkal hangsúlyosabban ki lehetne használni a kereskedelmi tárgyalások megkezdése előtt, illetve a tárgyalások alatt is végezhetők ilyen tanulmányok, sőt a megállapodások megkötése után is a következmények felmérésére, hogy láthassuk, hogy egy új kereskedelmi megállapodás a cégek számára milyen következményekkel járhat, milyen típusú vállalatok fejlődhetnek, vagy például a kitermelő cégek esetében milyen környezetvédelmi kereskedelmi eh, hatások várhatók, illetve a természeti erőforrások felhasználása során milyen környezeti hatásokra számíthatunk. Ugyanilyen módon, hogyha például vámmentes övezet jön létre, és a szociális jogokat nem tartják be, vagy a szakszervezeti képviselet nem jöhet létre. Említettem az előbb a kambodzsai textilipart, hogyha új cégek jönnek létre valamilyen szektorban, hogyan gondoskodhatunk arról, hogy az ILO szabályai érvényesüljenek mondjuk európai cégek leányvállalatainak harmadik világban való tevékenységindítása esetén tehát az előzetes vizsgálódás, illetve a tárgyalás lefolytatása alatt történő hatástanulmány készítés nagyon hasznos lehet, ezt hangsúlyozni kellene. A második legjelentősebb javaslat arra vonatkozik, hogy vizsgáljuk meg, hogy a cégek társadalmi felelősségvállalására vonatkozó záradékokat lehetne a kereskedelmi egyezményekbe iktatni. Van némi precedens már erre a Kóreával kötött szabadkereskedelmi megállapodásban, az előbb hangsúlyoztam, hogy a kereskedelmi megállapodások és a társadalmi felelősségvállalás között nem nagyon volt átfedés eddig. Kisé túloztam, mert a Koreával kötött szabadkereskedelmi megállapodás 13. fejezetében van egy záradék. Önök megkapták ezt a szöveget, most lehet, hogy nem tudom pontosan hivatkozni. Tehát 13-as, 6-os, kettes bekezdés, mi szerint elő kell mozdítani a méltányos kereskedelem vagy etikus kereskedelem címkéjét, illetve a társadalmi felelősségvállalás minősítését elnyert termékek kereskedelmét Korea és az Európai Unió között. Ez nem egy jelentős rendelkezése a megállapodásnak, mégis egy apró precedens, amiből kiindulhatunk. Úgy gondolom, hogy a parlament a tanácsra és a bizottságra nyomást gyakorolhat, hiszen azt mondhatjuk, hogy az összes fenntartható fejlődésről szóló fejezetben szerepelni kell ennek a rendelkezésnek a jövőben kötendő kereskedelmi megállapodásokban. A SPG plusz vagy GSP plusz alapján a társadalmi felelősségvállalás vállalás ról, tehát egy külön záradék szólna minden kereskedelmi megállapodásban, és definícióval indulna ez arról, hogy az OECD, az ENSZ, az ILO és az EU által kölcsönösen elismert definícióját szerepeltetnénk a társadalmi felelősségvállalásnak ezután következne egy kölcsönös kötelezettségvállalás, tehát hogy az Európai Unió és partnere is megpróbálja előmozdítani a társadalmi felelősségvállalást, ahogy az OECD tagállamok is vállalkoztak arra, hogy a cégeiknél ösztönzik a társadalmi felelősségvállalást. De persze ehhez kedvező környezetet kell létrehozni, és bátorítani kell a cégeket arra, hogy ö, ilyen ö, megállapodásokat kössenek a szociális partnerekkel, így a szakszervezetekkel. Ösztönzőket is ö, be lehet vezetni, adó ösztönzőket lehetne kialakítani, kontaktpontok jöhetnének létre, ahogy minden OECD országban már létrejöttek társadalmi felelősségvállalás terén való tájékoztatásra, illetve arra a célra is, hogyha valaki panasszal kíván élni egy céggel szemben, ezt a panaszt ki tudják vizsgálni. Egyes minősítésekre, címkékre, védjegyekre, izó szabványokra is lehet támaszkodni, hivatkozni, környezetvédelmi, illetve szociális jogi téren a kereskedelmi megállapodásainkban. Végül ez a záradék rendelkezhetne úgy, hogy a cégek nagyobb átláthatóságot kell, hogy biztosítsanak a hatástanulmányokat a cégeknek el kellene végeztetniük, a partner államok előírásai szerint, illetve emlékeztetnénk arra, hogy Dániában hogyan követik nyomon a társadalmi felelősségvállalás célkitűzéseinek megvalósítását. Aztán előírnák azt a kötelezettséget is a partnerországok cégei számára, hogy maguk is pozitív intézkedéseket hozzanak, és tárják fel az emberi jogi, környezeti jogi sértéseket az ő területükön. Végül úgy gondolom, hogy érdemes lenne beszélni róla, mert szerintem nagyon fontos, hogy az Európai Unió és partnerállamai mindent megtegyenek annak érdekében, hogy ellenőrizzék a szociális és környezetvédelmi jogszabályok betartását, ugyanakkor ezen jogszabályok megsértése esetén az igazságügyi együttműködésben is tegyenek meg mindent. Bopálra utalok, illetve latinamerikai katasztrófákra, amelyek esetében teljességgel lehetetlen volt a Union Carbide-ot elmarasztalni, ez volt ugye az anyacég, több ezer ember esett áldozatul, és borzalmas természeti károkozás történt, ugyanakkor az anya vállala teljesen mentesült a jogi következmények alól, annak ellenére, hogy nagyon környezet szennyező, és a munkavállalók számára nagyon veszélyes munkahelyeket üzemeltetett. Tehát olyan javaslatok ezek, amelyek lehetővé tennék, hogy a kereskedelmi megállapodásokban a társadalmi felelősségvállalás terén történt mulasztások következménnyel járjanak a cégek számára, és ne csak a lányvállalatok, hanem az anyavállalatok számára is. Sőt, adott esetben a kereskedelmi preferenciák egy részét is fel lehessen függeszteni hogyha nem tesz meg valamelyik állam mindent, amit meg lehetne tenni a kereskedelmi megállapodás alapján. Elnézést, hogy ilyen hosszasan ismertettem, de mivel még nem fordították le ezt az anyagot más nyelvekre, úgy gondoltam érdemes részletesen elmondani, hogy milyen javaslataink vannak. Az állásfoglalás tervezetről június 22-én fogunk vitát folytatni. Köszönöm szépen, Harlem, hogy ilyen alaposan ismertette a munkadokumentumot, francia nyelven áll rendelkezésre, és a többi nyelvre is le fogják természetesen fordítani. Nyissuk meg a vitát, ne feledkezzünk róla, hogy ez egy első eszmecsere. Kérem, hogy a lehetőleg tömörebben fogalmazzanak Daniel Kaspari, EPP. Elnök úr, igyekszem tényleg hasonló lenni, mint az előtt, hasonlóan rövid lenni, mint az előttem szóló. Minden esetre, amiről a jelentéstevő beszélt, azt szerintem egyértelmű, hogy haladnunk kell, és jó, hogy az új ciklus elején két saját kezdeményezésű jelentést készít itt a szakbizottságunk, az egyik Szájfi kolléga saját kezdeményezésű jelentése, ahol a különböző nemzetközi megállapodásokat szeretnénk végigvenni, a másik pedig Dezir kollégától származik, aki alapvetően a vállalatok szociális felelősségét vizsgálja. Jó lenne, hogyha közösen, jól egyeztetve tudnánk dolgozni mindkét jelentésen az elkövetkező hónapokban. Az én frakcióm is nagyon fontosnak tartja, hogy a szociális társadalmi vívmányokat, amelyeket Európában az elmúlt évtizedekben, évszázadokban létrehoztunk, Nos, hogy a globalizáció ezeket a vívmányokat ne veszélyeztethesse, vagy ne tehesse tönkre, polgárok néha úgy érzik, hogy teljesen tönkre teszi ezt, és éppen, hogyha a legutóbbi tendenciákat nézzük, az elmúlt két-három évben a nemzetközi pénzpiacokon láthattuk, hogy milyen túlkapások vannak, milyen szerencsétlenül alakulnak a dolgok, ahol a vállalatok etikai, szociális, társadalmi felelősségüket igyekeznek elfelejteni gyakran, hogy rövid távon osztalékot fizethessenek, vagy ez növeljék. Azt hiszem ilyenkor el kell gondolkodnunk, hogy eh, hogyan tudunk egy szociális piacgazdaságot nem csak Európában megtartani és továbbfejleszteni, hanem az egész világon hogyan tudjuk ezt fellendíteni. A központi kérdés az én szememben azonban az, hogy hogyan tudjuk azt elérni, amiről Dezér kolléga teljes joggal beszélt. Hogyan tudjuk ezt a gyakorlatba ténylegesen átültetni. Úgy vélem, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban azon kéne elgondolkodnunk, hogy melyek azok az elemek, amelyeket nemzetközi megállapodások, szerződések, szabályok, irányelvek, rendeletek keretében tudunk törvényi erővel, kötelező módon rögzíteni, és hol vannak azok a dolgok, amelyek a szociális felelősségét vizsgálják a vállalatok részéről, sőt, ezen túlmenve én etikai felelősségről beszélnék. Dezir kolléga más tématerületeket is említett, a környezetvédelmet, stb. Tehát hogyan tudjuk a vállalatokat rávenni, hogy itt komolyabban vegyék magukat. Azt hiszem, hogy néhány témában sikerült itt a lakosság körében az Európai Unión belül tényleg széles körű megértést kialakítani, illetve egy közös bázist kialakítani. Időközben, hogyha az Európai Unió lakosságát veszük például, és megkérdezzük, hogy mit gondolnak a gyerekmunkáról, akkor ez egyértelműen a piacon is érvényesíthető érv. Láttuk, hogy olyan vállalatok, amelyek valahol távol-keleten gyerekeket foglalkoztattak, vagy alvállalkozóik tették ezt, nem tudták eladni a terméket termékeiket, olyan óriási nehézségeik voltak a piacon, hírnevüke sérült ez alatt, tehát igenis a vevő Európában megbünteti az ilyen vállalatokat. Egyszerűen azért, mert a világon nem lehet kötelező erővel rögzíteni bizonyos szabályokat, amelyeket Európában már lehetett, viszont a vállalatok mégiscsak szembesültek nehézségekkel. De hogyan tudunk eljutni oda, hogy több témában a, a fogyasztóról beszélünk, mert a fogyasztó dönt a végén, mert nála van a pénz, hogyan tudja rávenni a, azt, hogy vegye figyelembe a vállalatok szociális etikai felelősségét, globalizált ö, ö, piacról beszélünk, az Európai Unióban itt a legnagyobb piac egyébként, hogyan tudjuk ezeket az embereket rávenni arra, meggyőzni arról, hogyha vásárolnak, akkor vegyék figyelembe az ilyen összefüggéseket, és milyen következményeket tudunk érvényesíteni olyan vállalatokkal szemben, akik nem tartják be ezeket a dolgokat, milyen szankciókat tudunk valójában bevezetni, oly módon, hogy nemzetközi kötelezettségeinket, szerződéseinket ne sértsük meg, mert hát aláírtunk ilyen szerződéseket. Éppen ezért nagyon örülnék, ha a következő hetekben, hónapokban folytathatnánk ezt ezt a vitát, és Mindkét jelentés, az IFIC kolléganő és Dezir kolléga esetében szerintem érdemes sok, sok időt rászánni, nem kell határidőket egyelőre betartani, tehát szánjunk rá időt. Nem azt akarom, hogy halogassuk a dolgokat a végtelenségig, éppen ellenkezőleg, de azt fontosnak tartom, hogy intenzív vitát folytassunk erről. Dezir kolléga munkadokumentuma megszületett, Zajfi kolléganő is előterjeszti nem sokára az ő dokumentumát, és én csak amellett vagyok, hogy feltétlenül szálljunk kellő időt arra, hogy ezt meg tudjuk vitatni. Köszönöm szépen a munkadokumentumot egyelőre, köszönöm szépen, hogy ma erről beszélünk, hogy ötleteket hallok, és nagyon örülnék, hogyha lehetőleg a frakciók konszenzusával tudnánk a végső eredményre jutni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. annak érdekében, hogy tudjam ellenőrizni a hozzászólási időket, azt kérem, hogy kapcsoljuk be az időmérő órát, a stoppert. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is dolgoztam ezen a jelentésen, nem tudtam elolvasni, de nagyon a érdeklődésen hallgattam azt, amit Dezir úr mondott. Az Európai Unió mindig büszke volt a kereskedelmi politikája alapelveire, és az EU szerződés 13. cikke azt mondja, hogy az értékeit és az érdekeit terjeszti, illetve a béke a szolidaritás, a népek kölcsönös tisztelete, a méltányosabb kereskedelem, a szegénység felszámolása, az emberi jog védelme, mind, mind olyan célok, amelyeket a kereskedelem révén is meg kell valósítani, illetve a befektetések révén. Nagyon fontos, hogy minden kereskedelmi megállapodás, amit az EU köt, az alapelveket támaszza alá, ne pedig alá aknázza őket. Az Európai Unió és a harmadik államok között kötendő megállapodásoknak az emberi jogi és a szociális felelősségi záradékai azonban nem hoznak eredményt, ugyanis kötelezettségeket az európai cégekre nem vet ki szuverén államok közötti kereskedelem megvalósítása csak a tagállamok tehát a kereskedelmi megállapodások alkalmazása csak a tagállamokra nézve kötelező, a cégeket nem köti. Nagyon gyakran a partnerországoknak a jogszabályi rendszere nagyon gyenge, és egyáltalán nem tudják ezek a tagállamok a területükön működő cégeket rákényszeríteni a szabályok betartására az Európai Uniónak meg kell változtatnia a politikáját. Dezir úr már egy sor példát említett, de én a Niger deltáról és az olaj szivárgásról, olaj lopásokról beszélnék, de a fekete gyémánt, a pálmaolaj, vagy a mexikói öbölbeli történések is rámutatnak arra, hogy a szabályokat mennyire nehéz betartatni. Én üdvözlöm ezt a jelentést, és nagyon fontos lenne, hogyha erős, kötelező erejű, átláthatóságra vonatkozó előírásokat tartalmaznának a megállapodások minden cégre vonatkozóan. És nagyon fontos lenne, hogy a határainkon belül működő központú cégek is betartsák mindezeket a megállapodásokat. Köszönöm szépen! Kamal úr az ECR frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a vélemény készítőjének, hogy ilyen alaposan ismertette a munkadokumentumot én nagyon ö, rosszul értek franciául, de azért átfutottam a szöveget nemzetközi kereskedelemről tartottam előadásokat korábbi életemben, és a társadalmi felelősség vállalás prójai és kontrái között mindig megpróbáltuk az egyensúlyt bemutatni. A társadalmi felelősségvállalás történetéről, múltjáról is beszéljünk helyi környezetben a cégek ugye ezen belül megpróbálnak rokonszenves kapcsolatot kialakítani az emberekkel. Ez egy fontos alkalom, de egy idő után úgy kezdték tekinteni, hogy ez egyszerű PR fogás a nagy cégek részéről, és ők gyakorlatilag eltérítik ezt a társadalmi felelősségvállalási ö, ágendát. a, most az államok próbálják átvenni ezt a kezdeményező szerepet, és ők próbálnak szabályokat alkotni. Én úgy gondolom, hogy fel kell ismerni, hogy milyen korlátjai vannak a társadalmi felelősségvállalásnak a méltányos kereskedelem és a társadalmi felelősségvállalás között én nem látom azt a kapcsolatot, amit Harlem a kisvállalkozók számára nagyon gyakran káros a méltányos kereskedelem. Ezt hallom tőlük, hogyha valaki nem tagja egy szövetkezetnek, akkor diszkrimináció tárgyát képezheti a, pontosan a méltányos kereskedelmi címke vagy védjegy miatt. Ezért nagyon elővigyázatosan kell hozzáállni a társadalmi felelősségvállaláshoz. Ez ne legyen olyan, mint a méltányos kereskedelem. Nagyon sok EU tagállamban láttuk ezeket a jelenségeket. Nem tudom, hogy hány percen van, azt jó lenne tudnom. Öt perc, jó? Köszönöm. Nagyon kedves. Szóval fel kellene ismerni, hogy ezek nem fekete-fehér témák. A múltban sokat beszéltünk a gyermekmunkáról. És amikor gyermek munkával foglalkozunk, akkor gyakran rá kell jönnünk, hogy nincs alternatíva, hogyha gyerekek kikerülnek a munkából, akkor akkor nincs megoldás. 14 év felett nagyon sok helyen sajnos dolgozniuk kell a gyerekeknek. Tehát az alternatívákat is meg kell találnunk. Európai Uniós multicégek működnek a világban, akár csak a kínai multinacionális cégek nagyon fontos, hogy a központ, az anyavállalat betartsa a társadalmi felelősségvállalás elveit. De mi a korrupció például? Diákjaimmal hosszú vitát folytattunk a korrupcióról. Vannak dolgok, amelyeket nyugaton természetesnek tartunk mi korrupciónak tekintünk olyan dolgokat, ami máshol vállalati vendégszeretetnek minősül. A textiliparban gyakran a beszállítókért nem felelnek a nagy multivállalatok mondjuk Bangladesre hogyan lehetne rákényszeríteni ezeket a eh, szabályokat. A mi feladatunk eh, mondják a cégek az, hogy a beszállítóktól átvegyük az anyapanyagot és feldolgozzuk. Eh, azt is meg kell vizsgálni, hogy a nagy multi cégeknek mi a véleménye, mert ők a kisebb multi cégeket látják el munkában. Mm, nekem tetszik az az elképzelés, hogy az EU-t kiválósági központnak hívjuk a vállalati felelősségvállalás terén. 500 millió emberből áll ez a piac, de máshol is működnek a cégeink. És ne feledkezzünk meg arról a vitáról, ami a különböző birodalmak közötti küzdelmekről szól, a brit és a francia birodalom között az a, ez nagyon fontos lenne, hogy ne legyen egyfajta gyarmatosító jellege ennek a kezdeményezésnek. Hát több mint öt percig beszélt, pedig oda tettük az órát, hát emiatt most másoktól vette el a szót. Janik Zsadó következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tényleg rövid leszek, mert úgy vélem, hogy nagyon pedagógiai és racionális megközelítéssel tálalta elénk ezt a témát az előadó. Úgyhogy uh, Annyit szeretnék elmondani, hogy mi a kihívás ebben a témakörben. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy önkéntes rendszerből egy egyre inkább jogilag kötelező érvényű rendszerhez szeretnénk eljutni. Ez azt jelenteni, hogy a vállalatok társadalmi felelősségét, a környezetvédelmet és a az emberi jogokat kötelező érvényel kellene figyelembe venni, a kereskedelmi megállapodásokban. Ugyanis a kereskedelmi megállapodásokhoz igenis másmilyen jellegű jogokat is lehet kapcsolni, jogokat és kötelezettségeket. A nemzetközi kereskedelem résztvevői számára tényleg a lehető legkötelezőbb érvényű és legszigorúbb szabályokat kell a CSR-nél érvényesíteni. Köszönöm szépen, Janik. Joe Higgins következik a GUE részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyetértek azokkal az alapvető érzelmekkel és véleményekkel, amiket Árlem Dézír kifejtett. De hogyha a vállalatok társadalmi felelősségéről beszélünk, akkor ez ugye eredetileg egy önkéntes választási lehetőség volt a különböző vállalatok számára. Az európai multicégeknek azoknak a cégeknek, amelyeknek a székhelye Európában van, de máshol gyártatják az árucikket, vagy máshol értékesítenek. Hát ezeknek a cégeknek alapvetően az a céljuk, hogy maximális profitot termeljenek. Ez itt a bökkenő. Kaspari úr az iménti hozzászólásában utalt arra, hogy volt némi probléma az elmúlt tíz évben a pénzügyi piacon. Ez tény. Tulajdonképpen folyamatosan nőtt a spekuláció és a profithajhászás, miközben a pénzügyi intézmények és az állítólagosan presztízsel bíró nemzetközi bankok mindössze arra törekedtek, hogy több millió ember, sőt, 10 millió ember megtakarításait és javait tönkretegyék és megszüntessék. Mi meg folyamatosan abban bízunk, hogy ezek a vállalatok majd társadalmi felelősséget fognak gyakorolni. Hát szerintem inkább az lenne a jó, hogyha a nyugati típusú multikat megnéznénk, többek között a számítógépes cégeket, hogy nézzék már egy kicsit meg, hogy mit csinálnak a kínai leányvállalataik, hogy ott tulajdonképpen groteszk és elfogadhatatlan módon kizsákmányolják az ottani munkaerőt. Ráadásul az adórendszer manipulálása is belép a képbe, többek között Afrikában. Ugyanis Európában többek között Írországban jelentenek be olyan jövedelmeket, amelyek nem ott keletkeznek, csak azért, mert itt kevesebbet kell, utal, kevesebbet kell adózni ezek miatt, és így az amúgy szegény afrikai országok adóbevétele tovább csökken. A legszegényebb országokról van szó, amelyek megjelennek Írországban, és 2005 és 2008 között 82 millió dollárnyi adópénz veszett el ezen afrikai országok számára. Ugyanez vonatkozik Vietnámra is, ott 65 millió euró veszett el a különböző nemzetközi tranzakciók és a forgalom adóztatásának átvitele miatt. Hát ezeket a profitokat kellene talán egy kicsit jobban ellenőrizni. Arról is beszéltünk, hogy az Európai Unióban valósul-e meg maga a tranzakció és az üzleti tevékenység, vagy sem. Hát azért ne feledjük el, hogy itt Európában is nagyon sokan dolgoznak, nagyon keményen, nagyon kevés pénzért, és sok esetben sajnos nem lehet tudni, hogy azok a termékek, amiket itt megveszünk, de nem itt készültek, azok vajon valamilyen más Európán kívüli munkavállalók kizsákmányolásával jöttek el létre, vagy sem. A multicégeket igenis be kell vonni a munkába, igenis rá kell kényszeríteni arra, hogy együttműködjenek velünk. A hatékony szakszervezeti munka azokban az országokban, ahol uh, ezek a termékek készülnek, ez a minimum lenne arra, hogy az ottani dolgozók a termékek előállításakor nem szenvednek semmilyen kizsákmányolástól. Tehát az ottani helyi közösségeknek kellene fellépni. Egyébként nagyon sokszor megjelennek ezek a szakszervezeti képviselők itt a parlament előtt, hogy elpanaszolják a problémáikat, és elmondják, hogy milyen kizsákmányolással kell szembenézniük fontos, hogy meghallgassuk őket, és bármikor, amikor a felszére kerül egy ilyen kizsákmányolásos eset, azzal rögtön foglalkozzunk. Sajnos ezeknek a szakszervezeteknek sokszor nincs meg az erejük, hogy az óriási és hatalmas multikkal szemben fellépjenek. Ezek voltak az alapvető gondolataim. Ne kábítsuk már magunkat, és ne gondoljuk azt, hogy ezek a multik majd hirtelen és vidáman dalolva elfogadják a CSR szabályait. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nikola Rinaldi lesz a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, eh, due questioni volevo. Még egyszer köszönöm a szót, és két dolgot szeretnék elmondani. Először is szeretnék köszönetet mondani Dézír úrnak, remek jelentést készített. És szeretnék két kérdést is feltenni. Akkor a vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozó klauzulát bele kell venni minden egyes nemzetközi kereskedelmi megállapodásba? És még hogyha van is egy ilyen záradékunk, nagyon fontos, hogy ennek ne legyen negatív hatása azokra a vállalatokra nézve, akiknek a székhelye az, vagy amelyeknek a székhelye az Európai Unióban van, tehát ne szenvedjenek hátrányt a harmadik országok vállalataival szemben. Egyébként azt is szeretném elmondani, hogy ugye egyik, orsz, egyik oldalról itt van az Európai Unió, másik oldalon itt vannak a partnerországok. Én úgy vélem, hogy mind a két félnek felelősséget kell vállalnia abban a tekintetben, hogy ezt a CSR záradékot megfelelőképpen lehessen alkalmazni. Számunkra is fontos, hogy a partnerországok ugyanolyan szabályokat érvényesítsenek, mint amelyek nálunk is megvalósulnak. De még egyszer mondom, ennek úgy kell érvényesülnie, hogy ez ne legyen negatív hatással az európai vállalatokra nézve. Hát egy kicsit ez is mutatja, hogy milyen gyenge pontjai vannak a CSR záradéknak. A dokumentumban, a munkadokumentumban azt láttuk, hogy többféle címkézésre is sor kerülhet. Van egy környezetvédelmi címke, és van egy társadalmi felelősségi címke, ami megjelenhet egy adott árucikken. De hogyan ítéljük oda ezeket a címkéket, ezeket a logókat? Nyilván egyfajta tanúsítási eljáráson kell keresztül menni, hogy valamilyen termék kaphasson környezetvédelmi logót, vagy társadalmi felelősségi logót. Van már egy logónk a méltányos kereskedelemmel kapcsolatban is, úgy gondolom, hogy ez már viszonylag ismert, ugyanilyennél kell tenni a CSR logót vagy címkét is. Támogatnunk kell azokat a márkákat, amelyek már elindították az ilyenfajta címkézést, amely egyfajta hatékonyságot és átláthatóságot biztosít többek között a partnerországoknak fizetett bérek tekintetében. Másodszorban szeretném elmondani, hogy ezek a márkák azért nyilván költségesek, és esetleg valamilyen adócsökkentéssel vagy adókönnyítéssel vonzóbbá lehetne tenni a CSR logó és a CSR normák használatát. Talán a bizottságnak kellene ezt napirendre tűzni és bevenni a költségvetésbe. Vagyis azok a vállalkozások, amelyek szeretnék tanúsítatni vagy elismertetni a termékeiket, mint CSR termékek, valamilyen adókedvezményt kaphatnának. De hát ezek csak kezdeményezések, olyan kezdeményezéseket, olyan kezdeményezések, amiket hatékonyan kell szabályozni európai szinten, annak érdekében, hogy ezt minden intézmény elfogadhassa. Köszönöm. Earl of Dartmouth, tessék, parancsoljon. Mikrofonba kérjük szépen. Mikrofont kérnénk szépen még egyszer a hozzászólónak. Köszönöm. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a pártom mindig is azt mondta, hogy a nemzeti érdekeket sokkal jobban tudnánk képviselni, hogyha a WTO-ban mi lennénk ott, és nem a kereskedelmi biztos, de most tegyük félre ezt a kérdést. Mindenképpen szeretnénk, hogyha ez választható rendszer lenne, és nem szeretnénk azt, hogy valaki más politikai agendája miatt a brit kereskedők negatív helyzetbe kerüljenek most az egész frakcióm nevében beszélek természetesen. Nagyon jó dolog a vállalatok társadalmi felelőssége. Legyen társadalmilag felelős minden vállalat, ez nagyon jó. De a CSR valójában mit jelent? Hát ennek már most van három definíciója. Az igen ékes szóló előadónk is elmondott ebből egyet. Nagyon sajnálom, hogy nem értek jobban franciául, különben megismételném, amit Árlem Désir elmondott. Aztán Katrin is elmondott egy definíciót, és Joe Higgins is, aki még ékes szóló, mint Harlem Desir. Tehát azt se tudjuk, hogy tulajdonképpen mi a vállalatok társadalmi felelőssége, tele vagyunk definíciókkal. De még egyszer mondom, mások politikai agendája nem érintheti negatívan a brit kereskedőket, és hozzászólva ahhoz, amit Katrin Bilder elmondott, csak hogy benne legyen a jegyzőkönyvben, szeretném elmondani, hogy mindenképpen a saját kereskedőinket kell erőnyben részesíteni. Másként fogalmazva, azt mondanám, hogy nézzük meg mondjuk a kínai autókereskedőket és gyártókat, ők nyilván sokkal jobb körülmények között dolgoztatnak, mint a General Motors, közvetlen, vagy független attól, hogy a GM-nek egy amerikai vagy egy amerikán kívüli gyáráról beszélünk. Természetesen ellen, ellenezzük azt, hogy létrejöjjön egy európai szuperállam, ami majd mindent jól beszabályoz. Tehát egyáltalán nem szeretnénk egy olyan Európát sem, amely a vállalatok társadalmi felelősségét használja fel arra, hogy saját teritoriális és imperialista céljait, aspirációit a világra rákényszerítse. Köszönöm szépen. És akkor is elmondtam ezt, ha senki nem ért ezzel egyet itt a teremben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor most Kaderári fél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Köszönet az előadónak a színvonalas tervezetét és ugyanakkor, ahogy már emlékeztettek rá, az igen nagy pedagógiai érdemére is a szövegnek, illetve az ismertetésnek szeretnék utalni. A társadalmi felelősségvállalásról van tehát szó, egy sor pozitív kezdeményezésről szólt az előadó és kiváló gyakorlatról de az ő javaslataihoz ugye jogalapra van szükség, vagy a nemzeti jogban, vagy az európai jogban, és a vállalati társadalom, társadalmi felelősség vállalás nem lehet morális paraván a cégek számára Ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, európai szinten következetesnek kell lennie a szakpolitikáknak, a kereskedelempolitika nem lehet független az emberi jogi politikától, a társadalmi politikától, vagy a környezetvédelmi politikától. Ez a legfontosabb számomra. egyes kollégák az imperializmusról, meg a falánkságról beszéltek. Én úgy gondolom, hogy a gondolatainknak következetesnek kell lenniük. Sokat beszéltünk erről a kereskedelem kapcsán. Az európai fogyasztó jóléte érdekében nagyon sok mindent elfogadunk a cégektől, hogy aztán az európai fogyasztói árak ne legyenek túl magasak, és a fogyasztók örüljenek. Hát el kell gondolkodni a politika következetessége és a gondolatok következetessége között. Hárlam nagyon színvonalas munkát végzett, és én eh, úgy gondolok, hogy sikerült a józanész alapján a többséget felsorakoztatni a cégek társadalmi felelősségvállalásáról igazi nyilvános vitát kell folytatni, mert ez nagyon gazdagíthatja ezeket a javaslatokat. Köszönöm, köszönöm szépen az Európai Bizottsághoz fordulok mivel kifutottunk az időből, és lesz még lehetőségük véleményük ismertetésére, most azt kérem Szilvia Kofflertől, hogy ebben az első eszmecserében igen röviden szóljon. Igen, köszönöm szépen ezt a munkadokumentumot Harlem dézi képviselő úrtól. Üdvözöljük ezt a dokumentumot, értjük, hogy ez csak munkaanyag, és várjuk a jelentést, a véleményt. Köszönjük az ismertetést a tanács, a bizottság, a parlament által eddig tett kezdeményezésekről, kialakított eszközökről értjük, hogy a fenntartható fejlődésről szóló fejezetbe szeretnék beleiktatni ezeket a záradékokat, a koreai megállapodásról már volt szó, nos a Kolumbiával kötött megállapodásban is van ilyen, az intézkedések megvalósíthatóságáról el kell gondolkodnunk. Hallem Dezér úr már említette, hogy államok kötik a kereskedelmi megállapodásokat, e, amiről itt szó van, viszont a multinacionális cégeket érinti. E, arról kell elgondolkodni, hogy bármilyen kötelező erejű e, intézkedés, ami a cégekre vonatkozik, ugye nem a kereskedelmi államközi megállapodások területén területéhez tartozik. Köszönöm szépen. Harlem, záró megjegyzések. Igen, tisztelt elnök úr, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak, mert a dokumentum előkészítése során végig nagyon segítőkészek voltak. Morán úr a titkárságtól sokat segített, illetve a parlament külpolitikai részlegétől is egy nagyon alapos anyagot kaptunk értem, amit Kaspari úr mondott, a véleményem és Szájfi asszony jelentése között valóban sok a kapcsolódás. Nekem semmilyen fontos szempontom nem kötődik az időzítéshez. Természetesen a véleménytervezet véglegesítésekor együtt működhetünk Szájfi asszonynal, Beider asszonynak is köszönöm az észrevételeit, és osztom a nézetét, illetve mások is említették, hogy fontos a transzparencia tudjuk, hogy a fogyasztók sokszor gyakoroltak nyomást a cégekre, hogy felelősebben járjanak azok el, de gyakran ezek csak kirakat intézkedések voltak, nem érdemi változások. Ezért gondoltuk, hogy a kereskedelmi megállapodásokba kellene beiktatni ezt a rendelkezést. Nagy kihívás ez. Minden esetre mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a cégek be is tartsák a vállalásaikat a társadalmi felelősségvállalási téren különben csak átverik a közvéleményt, a fogyasztót, az állampolgárt, a hatóságokat, tehát egyszerre kell ösztönözni a cégeket, hogy igent mondjanak. Dartmouth úr azt mondta, hogy mindenkinek más a definíciója. Itt jön vissza Dartmouth úr. Igen, ön azt mondta, hogy mindenkinek más és más a definíciója a vállalati felelősségvállalásra. Ez igaz, de éppen ezért fontos a nyilvános vita az intézmények között, OECD, ENSZ, Európai Uniós intézmények. Így lehet kialakítani a közös alapelveket. Nyilvánvaló, hogy bármi is a kiindulási paradigmája az embernek, végül is mindenki egyetért abban, hogy a gyermekmunka, a rabszolgamunka, a adószabályok figyelmen kívül hagyása, a felelős cégműködtetés kereteibe tartozó szempontok és a kereskedelmi megállapodások megkötése során ki kell mondani, hogy mi az, amit elvetünk. Senki nem akar európai imperialista államot létrehozni, ami bármire kényszerítené Nagy-Britanniát, vagy újra gyarmatosítaná a partnerországokat, illetve fejlődő országokat. Kamel úr említette, hogy ezek valóban volt gyarmatok, nyilván a kölcsönös tisztelet jegyében járhat el az EU a partnereivel, ugyanakkor ezek a partnerek az ILO konvenciókat is aláírták, a decens vagy tisztességes munkavégzésről szóló megállapodásokat, és fontos, hogy őszintén, kölcsönösen betartsák ezeket az elveket a partnerek. Zsadó úr, Higgins úr, teljesen igazuk van önöknek, hogy globális piac működik, ahol globális jogai vannak a multinacionális cégeknek a kereskedelemben, de nagyon kevés kötelező erejű előírás van a környezetvédelmi téren, illetve a társadalmi téren fontos lenne, hogy a kereskedelmi szabályok, illetve a szociális társadalmi környezetvédelmi szabályok egyszerre fejlődhessenek a jövőben. Ezért gondoltuk ezeket az áradékokat bevenni a kereskedelmi megállapodásokba. Egyetértek Rinaldi úrral, fontos, hogy ne szankcionáljuk, ne penalizáljuk az európai cégeket, hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyha valaki kötelezettséget vállal társadalmi téren, akkor oda kell figyelni arra, hogy a partnerországok is betartsák ezeket a szabályokat, és a címkézésben a nagy közönségnek szóló termékeket, vagy más termékek esetében is valós vállalások valós teljesítéséről legyen szó. Köszönöm szépen az egész frakciómnak is a segítséget, és remélem, ahogy Kaspari úr is mondta, hogy sikerül konszenzusra jutni az érdemi rész, a tartalmat illetően, illetve az időzítést illetően is a jelentés elfogadással vonatkozásában. Köszönöm. Most nincs bekapcsolva az elnök mikrofonja. Elnök, szeretnék mindenkit emlékeztetni rá, hogyha nem volt itt az ülés elején, hogy az Egyesült Államok nagykövete nem tudott eljönni ma délelőtt, ezért a 9-es pontot áttettük ma délután 3 órára. Most következik a 10-es napi rendi pont és mivel több mint 15 perc késésünk van, az előzetes tervekhez képest a következő napi rendi pontok tárgyalásakor szigorúbb leszek. Gazdaság és kereskedelmi kapcsolatok Törökországgal, jelentés előadója Metin Kazák az LD-től, szakbizottságunk a korábbi ciklusban nem foglalkozott ezzel a témával, de logikus, hogy a kereskedelmi kapcsolatok egy ilyen fontos partnerország vonatkozásában, amilyen Törökország, saját kezdeményezésű jelentéstárgyát képezzék, Törökországgal vámuniónk van, illetve Törökország jelölt állam, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. Kazák úrnak adom meg a szót a jelentés ismertetésére. Köszönöm, господин председател. Уважаеми колеги, наистина, както отбеляза господин Морейра,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 a dél-dél együttműködés is aktívan fejlődik. Törökország alapított tagja a Fekete-tengeri gazdasági együttműködésnek, egy sor szabadkereskedelmi megállapodást kötött a nyugat-balkáni országokkal. Németország alapvető kereskedelmi partnere Törökországnak már hosszú ideje. Oroszország nemrégiben azonban megelőzte Németországot, ugyanis Törökország diverzifikálni kívánja a kereskedelmi partnereit, Oroszország, Kína, Arab Emirátusok, Irán, USA, a főbb nem EU partnerei. A statisztikák azt mutatják, hogy a kereskedelmi forgalom volumenje az EU és Törökország között csökkent a nem EU partnerek hasznára. A mű, külföldi működőtőke befektetés fontos tényező Törökország gazdaságpolitikájában, de mint említettem, a termékhamisítás és az IPR nem megfelelő védelme problémát jelent. Néhány érdemi intézkedés született ezeken a területeken. Azzal zárnám, elnök úr, hogy Törökország és az Európai Unió kapcsolata meglehetősen magas szintre jutott. A valuta, a vám unió fontos része ennek, jó eredményeket sikerült ebben elérni, de a vámuniót tovább lehet javítani a jelenlegi nézeteltérés megoldásra kialakított mechanizmus átalakításával. Köszönöm. Köszönöm, mivel szorít az idő, megnyitom a vitát, de hadd kérjem meg a hozzászólókat, hogy rövidítsék le a lehetséges mértékben a megjegyzéseiket, szövételeiket. Visszhavrov asszony következik LPP. Köszönöm szépen. Megkért, ezért rövid leszek. Igyekszem rövidre fogni a jelentést üdvözlendőnek tartom. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az átfogó, terjedelmes munkáért. Azt hiszem, hogy megalapozott elemzést készített, és technikai szempontból kiváló a jelentés. Milyen szerepet tölt be Törökország, mint az EU gazdasági partnere, és tudjuk, hogy Törökországnak van egyfajta híd funkciója, ezt helyesen tartalmazza a jelentés. Azt tudom még mondani, hogy üdvözlendőnek tartjuk, hogy megjelenik ez a híd funkció abban is, hogy Törökország kereskedelmi és gazdasági kapcsolatai nem csak az EU felé mutatnak, hanem a diverzifikálás ezen a területen nyilvánvalóan fontos lépés és helyes lépés. Törökország halad számos területen, ezeket jól fogja meg a jelentés, hát nem, nincs mit változtatni ezen, ez egyszerűen ténykérdés, ön ezt kiválóan megállapította. Úgy vélem, hogy arra fel kell hívni a figyelmet, hogy a szellemi tulajdonjogokat jobban érvényesíteni kell. Törökországban más államokhoz hasonlóan tényleg az a helyzet, hogy a törvények megvannak, de hát a végrehajtás oldalán nem annyira alaposak, és itt mindenképpen módosító indítványt fogok előterjeszteni. Nagyon nehéz, ez helyesen lett megalapítva, hogy Vámunióban van Törökország, egy sor szerződést meg is akarunk kötni Törökországgal, de legyünk őszinték, nagyon távol vagyunk attól, hogy a tag, valóban tagok legyenek, és Törökország az egyetlen tagjelölt, és nehéz leírni ezt a szerepet, és nehéz kezelni mindkét fél számára, ezért testre szabott megoldásokat kell találnunk. Egy utolsó pont, a jelentéstevő említette, hogy mindenek előtt Németországhoz fűződő gazdasági kapcsolatok és kereskedelmi kapcsolatok jelentősek voltak, átfogok voltak. Elmúlt héten egy gazdasági delegáció Brüder úr vezetése alatt, hm, tehát az ipar képviselői is jelen voltak, utaztak Törökországba, és eltekintve az összes pozitív ponttól, amelyeket nem kívánok újra aláhúzni itt, mert a jelentés tartalmaz ezeket. Nos, nem mindig konzekvensen hajtják végre a lépéseket, és van némi önkényesség időnként a törvények betartásában. Erre számítani lehet, de ott ez szóba került, ott ö, bírálták is ezt a hozzáállást, és azt gondolom, hogy Törökországgal közösen dolgozva kell haladást elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mivel le kell zárnunk ezt a vitát, 11 órakor továbbra is korlátoznom kell a hozzászólási időt. A következő hozzászóló, Francesca Balzani, két és fél percre kaphat szót. Francesca, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani az igen átfogó és kiegyensúlyozott jelentésért, Az EU és Törökország kapcsolatai régóta fennállnak, széles körű kapcsolatok ezek, a Vámunió óta egyértelműen növekszik a kereskedelem, és látni kell, hogy Törökországnak van egy geopolitikailag stratégiai jelentőségű fekvése, ezért egy ilyen összekötő kapocs lehet Ázsia, közel-kelet, Fekete-tenger, Kaukazus és földközi tenger között Törökország, hiszen ezt adja a helyzete. Ezt ne felejtsük el. Törökország lényegi eleme egy más tendenciának, amelyet az EU-nak figyelembe kell venni. Egy ifjú országról van szó, egy dinamikus országról van szó. Voltak komoly válságok ebben az országban persze, viszont ez arra késztette őket, hogy strukturális változásokat hajtsanak végre, méghozzá gyorsan megcsinálták ezt, és az európaiaknak ezzel kell boldogulniuk, a bankrendszer lényegesen jobbá, és hát van egy ilyen fajta kiegészítés, az Európai Unió és Törökország között. Ebben komoly potenciál van, ezért mindenképpen szükséges az, hogy az EU és Törökország kapcsolatait erősítsük. Ami a Vámuniót illeti, van itt egy néhány fontos pont, például a közbeszerzés elhangzott, a szellemi jogok kérdése, szellemi tulajdonjogok kérdése, ezeket alaposan meg kell vizsgálni, és persze ne felejtsük el a veszélyeket. A protekcionizmus például jelen van, a gazdasági együttműködésben ez aláshatja a további fejlődést. Ez veszélyeztetheti azt, hogy észszerűen dolgozzunk együtt az energia, a környezetvédelem, az infrastruktúra területén, vagy a nagy szolgáltató hálózatokról is beszélhetnék. Ilyen értelemben úgy gondolom, hogy az esélyeket a lehető legjobban meg kell ragadni, és a kockázatokat kezelni kell, vissza kell szorítani. Mindenképpen abban az irányba kell dolgoznunk, hogy az EU és Törökország kapcsolatai jobbak legyenek. Köszönöm szépen. A zöldek nevében szeretnék hozzászólni, szeretnék gratulálni az előadónak a jelentéséhez. Csak néhány megjegyzésem van. Úgy vélem, hogy attól annyira érdekes ez, az, ez a jelentés, és attól annyira súlyos ez a jelentés, hogy Törökország tulajdonképpen szeretne az EU tagországává válni. Ez valóban indokolja azt, hogy részletesen figyeljük Törökországot, és hogy jogilag kötelező érvényű normákat várjunk el Törökországtól, mind szociális, mind pedig környezetvédelmi témakörben. Ami pedig a Vám Uniót illeti, az imént ugye felmerült Törökország tagsága egy hozzászólásban, de hogy egyelőre azt is tudjuk, hogy egy kicsit lelassultak a szabadkereskedelmi megállapodások. Tulajdonképpen ebből a szempontból is fontos, hogy melyek azok a jogilag kötelező érvényű normák, amelyeket szeretnénk előírni. Mindenképpen egyetértek azzal, hogy Törökországtól a maximális norma teljesítést kell elvárnunk. Ezen kívül, amikor energiapolitikáról beszélünk, akkor meg kell néznünk a Törökországban felelhető megújulókban rejlő potenciált, lehetőségeket. Tehát meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségek vannak a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban Törökországban. Úgy vélem, hogy itt majd módosító indítványokat is be fogok nyújtani. Egyébként a megújulóknál a Törökország esetleg csat, esetleges csatlakozásának előkészítését is figyelnünk kell. Rengeteg kritika érte azokat az atomerőműveket például, amelyek földrengés veszélyes területek közelében helyezkednek el. Ami az angol szöveget illeti, itt azt látjuk, hogy nagyon sok sikeres üzletasszony szorul ki sajnos jelenleg az üzleti életből, és úgy vélem, hogy ezt a tényt is figyelembe kellene venni, de a legfontosabb témák mindenképpen a környezetvédelmi célkitűzések és a megújuló energiaforrások. Köszönöm szépen, Michael lesz a következő hozzászólónk. Kedves kollégák, Törökország jelentősége, mint az EU gazdasági partnere már többször elhangzott itt, éppen egy eh, ilyen időszakban, amikor feszültség van a világgazdaságban, Törökország egy fontos piacnak tűnik az Európai Unió számára mindenképpen. Egy pontot szeretnék most megragadni, amely számunkra az elmúlt időszakban nem szerepelt annyira a napirenden a mi szemünkben mondom, azok az eredmények, amelyek délkorával megkötendő szabadkereskedelmi jövezetre vonatkoztak, megmutatták, hogy vannak kérdések olyan ország vonatkozásában, mint Törökország, ahol már van ilyen szabadkereskedelmi megállapodásuk, mert ha megkötjük ezt most a Dél-Koreával, akkor ez nyilvánvalóan a régebbi partnerekkel is kihatással van ők ne, nem vesznek részt közvetlenül ebben a szabadkereskedelmi megállapodásban. És a kérdés most az, hogy a Törökországból behozott termékeket az EU-ból tovább lehet-e vinni mondjuk Dél-Koreába. Tehát a helyzet az, hogyha van vám unió közöttünk, akkor ez hogyan érinti az egyéb nemzetközi kereskedelmi megállapodásainkat. Szerintem alapos, megalapozott véleményt kéne kapnunk az Európai Bizottságtól arra nézve ebben a munkában, hogy a jövőben hogyan tudjuk megalapozottan, rendszerszerűen ezt a kérdést megoldani. Higgins úr, a GUE nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kezek úr, jelentését elolvastam részletesen, és úgy látom, hogy eléggé neoliberális és jobboldali gazdasági megközelítés tükröződik ebből. Úgyhogy úgy látom ebből a szövegből, hogy egy mindenki számára megvalósuló, teljesen szabad, szabadkereskedelmi rendszerről van itt szó. Arról van szó, hogy a közszolgáltatásokat és a közbeszerzést is meg kell nyitni, Európa irányába. Szeretném megkérdezni, hogy az itt jelenlévő tagok vajon gondolkodtak-e azon, hogy egy ilyen jellegű nyitásnak, illetve privatizációnak, illetve forrás felhasználásnak milyen hatásai lehetnek. Tehát, hogy mi történik majd a török közbeszerzésben és a közszolgáltatások értelmezésében. Ki fog ebből profitálni? Nem véletlenül a multinacionális cégek? Kazak úr azt is említette, hogy a külföldi befektetések aránya egyelőre eléggé alacsony a teljes GDP-hez képest, és hogy jó lenne, hogyha beruházás barátabb lehetőségeket tudnánk teremteni de azért ne feledjük el, hogy mindazok, amelyek a dohány és alkohol cégeknél dolgoztak, valószínűleg egy kicsit másképp vélekednek erről, mert ők pontosan ezen strukturális reformok és privatizáció áldozatai lettek. Több ezer emberről van szó, akik elvesztették az állásukat. És az állásfoglalás 19. pontjában Nézzük meg, hogy mit is ír Kazak úr, jó lenne, hogyha itt valamit tisztázni tudnánk. Itt mintha azt szerepelne, hogy egyfajta elemzésre van szükség, hogy hogyan diversifikálódik a török kereskedelem, hogy erről valamilyen tanulmányt kellene készíteni. De hát azért ne feledjük el, hogy Törökország nem minden üzleti tranzakcióját az EU-val bonyolítja le. Úgyhogy engem egy kicsit zavar ez a kérdés, hogy úgy fogalmazunk, hogy nézzük meg, hogy az Európai Unió kereskedelmi igényeit ez hogyan befolyásolja. De hát itt azért emberi és polgári jogokról is szó van, nem csak az EU kereskedelmi érdekeiről. Azt hiszem, hogy itt óriási problémák vannak az alapvető emberi jogokkal, a munkavállalók jogaival Törökországban. És hogyha a 19-es pontot értelmezzük, és szeretnénk tovább vinni a saját profit keresésünket, akkor szemet hunyunk ezek fölött, az emberi jogsértések fölött. Köszönöm. Dartmouth úr következik az IFD részéről. Köszönöm szépen, hát ha sikerül bekapcsolnom a mikrofont, akkor röviden el is mondom a mondani valómat. A négyes pontban azt látjuk, hogy Törökország fiatal és dinamikus társadalma. Hát szerintem nem fogalmaztunk elég erősen, mert 1,3%-os a növekedés, és 2020-ra már 120 millióan lesznek, 2050-ben pedig 130 millióan, úgyhogy azt hiszem, hogy egy kicsit enyhén fogalmazunk, ha azt mondjuk, hogy fiatal és dinamikus társadalom. Törökország ugye a Vám Unió része, tehát Törökországnak már ezeknek a szabályoknak alapvetően meg kell felelnie, sőt, lehet, hogy túl jól meg is felel ez nekik. De azt hiszem, hogy a szociális kiszervezést semmi nem indokolja olyan mértékben, mint ahogy ez most történik. Nézzük meg, hogy egyáltalán ki szeretné azt, hogy Törökország EU tag legyen vagy sem. Ami a briteket illeti, a konzervatívok, a libdemek és a labourök, sőt, még a brit zöldek is támogatják, hogy Törökország EU tag legyen, és mindenképpen szeretnénk elkerülni azokat a kihelyezéseket, amelyek Törökország irányába megvalósulnak, és azt is szeretnénk megakadályozni, hogy túlzottan sokan érkezzenek Törökországból az Európai Unióba. De hát nyilván az emberek szabad áramlását nem lehet megállítani, mert ez alapvető jog. Akkor most hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Zalane. Anzalane úr, kérem két percben ismertesse a bizottság véleményét. Ki beszél a bizottság nevében? Igen, ön. Köszönöm, elnök úr. Néhány előzetes észrevételem lenne a jelentéstervezettel kapcsolatban. Mindenek előtt üdvözöljük a jelentést, és köszönetet mondunk az előadónak. Az elnök mikrofon nélkül azt kéri, hogy a bizottság képviselője közelebbről beszéljen a mikrofonba. Tehát üdvözöljük ezt a jelentést, és köszönjük az előadónak, hogy elkészítette. Általában azt mondjuk, hogy elég kiegyensúlyozott ez a jelentés. Több érdekes témával is foglalkozik. Ezek egy része bizonyos rendelkezések, a Vámunió bizonyos rendelkezéseinek a be nem tartásából erednek, illetve kereskedelmi akadályokkal foglalkoznak, illetve olyan témákat is feltár a jelentés, amelyekben előrelépést kellene tenni a működés szempontjából. Mi nagyon szívesen teszünk javaslatokat a szakbizottságnak, az előadónak, hogyha erre felkérést kapunk, és azzal zárnám, hogy várjuk a jelentés végleges formáját, illetve nagyon érdekel bennünket az is, hogy a török hatóságok miként reagálnak, ugyanis a jelentésben, a jelentés tervezetben szereplő több pont a török hatóságok számára nagyon érdekes lehet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Kazak úr, záró észrevételek. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék köszönetet mondani minden kollégának az észrevételeikért, a Törökországgal való gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat illetően. Néhány nagyon hasznos észrevételt hallottam, illetve hallottam, hogy többen is kívánnak módosított benyújtani, ezáltal a jelentés még hasznosabb, még átfogóbb lehet, és még inkább kitérhetünk a kapcsolatok kollégákat érintő minden kérdésre. Az EPP-s kollégák észrevételére azt válaszolnám, hogy a szellemi tulajdon nagyon fontos szerepet játszik, többször is említem a jelentésben, hiszen az európai országok törökországi befektetéseit közvetlenül érinti külön köszönet azokért az észrevételekért, amelyek a Vámunió jobb alkalmazására vonatkoznak. Nekem is szándékom ezzel foglalkozni. Törökország része a Vámuniónak, viszont nem tagja az Európai Uniónak, ezért a különböző kereskedelmi megállapodások végrehajtása nehézségekbe ütközik. Bizonyos egyensúly hiány alakul ki más országokhoz képest. Fontos tény, egyetértek Keller úrral, hogy a megújuló energiaforrások nagyon fontosak, és ösztönözni kellene Törökországot, hogy ebben az irányban haladjon az Európai Unióval összhangban, tehát hogy megújuló forrásokból állítsa elő az energiát. Higgins és Dartmouth ura készrevételeire azt reagálnám, hogy Törökország valóban olyan ország, amely nagyon dinamikusan fejlődik, és ez annak köszönhető, hogy nagyon dinamikus, energikus a lakosság, ez hasznos lehet minden ország számára, amely szeretne kilábalni a válságból. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az árucikkek szabad mozgásába beletartozik a szolgáltatások szabad mozgása is, ugyanakkor a személyek szabad mozgása is, ami javíthatja a kereskedelmi kapcsolatokat Törökországgal. Mindenkinek még egyszer szeretnék köszönetet mondani, és nagyon nagy érdeklődéssel várom a módosítókat, illetve szívesen egyeztetek az összes kollégával, aki kíván egyeztetni róluk. Köszönöm szépen, egy ö, korrekció. E hónap 7-én délután 5 óra a módosítók határideje. Most pedig következik a 14-es pont. Még van két pont, amit meg kell beszélnünk, mielőtt a koordinátorok ülése következik. 12-től lesz a koordinátori ülés, nagyon szigorúan be kell tartanunk az időkorlátokat. 14-es pont, bizonyos iránymutatások alkalmazása az államilag támogatott exporthitelek terén. Az államilag támogatott exporthitelek az OECD keretében kerültek kialakításra, és az EU jogba egy tanácsi határozat emelte be őket. A Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően nyújtotta be az Európai Bizottság ezt a javaslatot a szokványos jogalkotási eljárás keretében. Janik Zsadó, az előadó a zöldektől, mi vagyunk a gazdája ennek a témának, az illetékes szakbizottság. Janik Zsadónak adom meg a szót, hogy ismertesse ezt a mm, jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr! a társadalmi felelősségvállalás, környezeti felelősségvállalás és a Törökországgal való kapcsolatok után jó, hogyha egy könnyebb tévával zárhatunk. Eh, ahogy ön is említette, valóban egy rendelet tervezetről van szó. Az államiak támogatott exporthitelek terén, ahogy ön is hangsúlyozta, elnök úr, ez az ügy elég egyszerűnek tűnt a kezdetben számomra, hiszen csak három preambulum bekezdésből és három cikkből állt, persze hosszú melléklettel, aztán kiderült, hogy elég bonyolult az ügy, egy sor kérdés vetődik fel, egy csomó minden vitatárgyát képezi, és ez a szakbizottság, a mi szakbizottságunk az illetékes. Ahogy ön is említette, a Lisszaboni szerződés alapján társi jogalkotóvá vált a parlament ebben az ügyben, úgyhogy felelősen kell eljárnunk. Végül pedig egyáltalán nem ártalmatlan vagy ártatlan kérdésről, semleges kérdésről van szó. A VTO kompenzációs intézkedések is érintettek, és a VTO keretében ugye azt mondjuk, hogy akkor van lehetőség állami támogatásra, hogyha az OECD guideline-jait vagy iránymutatásait alkalmazza egy állam. Tehát olyan téma ez, ami lehetővé teszi, hogy biztonságosabbá váljanak az export hiteltámogató ügynökségek. Az állami támogatások jogszerűbbé, biztonságosabbá tételéről van szó, de nagyon érdemes megvizsgálni, hogy milyen körülmények között működik mindez. Tudjuk, hogy válság van, ezért az export hitel támogató ügynökségek plusz feladatot kaptak az európai ipar, európai, támog, európai tevékenységek támogatása terén. Vannak rövidtávú hitelek, kevesebb, mint két éves futamidővel. Ezen a területen nagyon megnövekedett ezeknek az ügynökségeknek a feladata. Az Európai Unió lehetővé is tette, hogy az államok mozgástere növekedjen Aztán nézzük meg, milyen költségvetési kiadások vannak. Több milliárd euróról van itt szó. Bizonyos nagy projektek esetében el kell gondolkodni azon, hogy az államok végül is mit támogatnak, mert hogyha valaki nem tudja visszafizetni a hitelt, akkor az államok jót állnak. Egyre több a vissza nem fizetett hitel, exporthitel, és ezt finanszírozni kell. Mindez elvezet egy sor kérdéshez, amit fel kell vetnünk. És az első dolog, kérem, hogy a bizottság is készüljön fel arra, hogy kérdéseket fogok hozzáintézni, konkrét kérdéseket. Tehát a hitelválság összefüggéseiben Gondoskodni kell arról, hogy olyan projekteket támogassunk Európában, amelyek pénzügyi szempontból is egészségesek, és vissza is fogják fizetni a hiteleket. Most, ha megvizsgáljuk a kérdést, azt látjuk, hogy nagyon nehéz adatokat kapni arról, hogy az európai exporthitel támogató ügynökségek milyen projekteket is támogattak. Az a kérdésem a bizottsághoz, hogy az OECD, OECD 2005-ös rendszer alapján érvényes közzétételi kötelezettség elégséges-e? Második kérdés, a pénzügyi válságból levontuk az összes következtetést, és a hitelek vissza nem fizetése miatt nem kellene új követelményeket előírni. elképzelhető lenne, hogy a parlament például azt kéri a bizottságtól, hogy évente számoljon be a bizottság az Európai Exportitel Támogató Ügynökségek forgalmáról, működéséről. Jó lenne, hogyha jobban ismernénk ezt az ágazatot, ezt a területet, annak érdekében, hogy minden jogszerűen működhessen. Második kérdés, a jelenlegi válság körülményei között az exporthitel támogató ügynökségek tisztességes versenyhelyzetben kell, hogy tudjanak működni. És nagyon szeretném, hogyha a bizottság megerősítené, vagy cáfolná, egyre nagyobb a versengés a nemzeti exporthitel támogató ügynökségek között, és mindez megkérdőjelezheti a finanszírozást, többek között a prémiumok, a pénzügyi garanciák játszanak szerepet az ügynökségek részéről. És hogyha megvizsgáljuk ezeket az aspektusokat, azt látjuk, hogy ezek az ügynökségek bizonyos kockázatokat átvesznek a piactól, mert esetleg túl drága lenne a hitelhez jutás, de nagyon nehéz látni, hogy ezek az ügynökségek miként mérik fel a kockázatot politikai, társadalmi, környezetvédelmi kockázatokat is. Azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy az Európai Bizottság tisztában van-e azzal, hogy mennyire különböző a kockázat értékelés a különböző ügynökségeknél, hogyan veszik figyelembe a politikai, szociális és környezetvédelmi kockázatokat ezek az ügynökségek, és ö, erősíteni lehetne-e az értékelési módszertan átláthatóságát annak érdekében, hogy az Európai Unión belül ne lefelé licitálás történjen a versenyben. És még egy dolog, aztán befejezném. Persze nagyon fontos, hogy a nemzetközi piacokon segítsünk az exportőröknek, de ez a segítségnyújtás csak az európai fenntarthatósági elv tiszteletben tartásával, a környezetvédelmi szabályok, a társadalmi szerfállalás szabályának tiszteletben tartásával valósulhat meg. Az export hitelek esetében vannak kitermelő projektekre adott hitelek is, kőolaj, bányászat, nagyon érzékeny dolgok ezek. Mondjuk egy kőolaj fúrótornyot finanszírozni manapság elég környezetvédelmi szempontból kockázatos dolog, meg politikai kockázatok is felmerülnek a különböző bányák nyitásánál hogyan lehetne a hatástanulmányok elvégeztetését szisztematikusra tenni, hogyan lehetne jobban megismerni ezeket a hatástanulmányokat. A, az államháztatási hiányok egy harmadában fejezhető ki ezeknek a hiteleknek a volumenje. Az OECD megállapodás nem kötelező erejű, önkéntes jellegű. A Lisszaboni szerződés azonban most jogkört ad a parlamentnek. Talán fontos lenne, hogy az ügynökségeket is jobban ismerjük, hogy jobban lássuk egész Európában, hogy milyen kockázatokat vállalnak, amikor egy bank állami exportütet támogatást befogad, akkor ott nincsenek olyan garancia követelmények, mint a piaci helyzetekben. Ezt is figyelembe kell venni a válság körülményei között. Úgy gondolom, hogy felelősen kell eljárnunk, és fontos lenne jobban ismernünk a területet. A munkadokumentumban több javaslatot is fogunk tenni az európai dimenzió megerősítésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt a bizottságnak megadnám, a, megadnám a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, amiket az előadó feltett. Megadnám a szót a szakbizottság tagjainak. De mivel a koordinátorok ülése tulajdonképpen 11.30-kor lesz, nem délben, ahogy az előbb mondtam, elnézést kérek, és még van a délelőtre egy fontos témánk. Mindenkit arra kérnék, hogy igen, röviden fogalmazzon. Már is indítom az órát. Kaspari úr parancsoljon. Rövid is leszek. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani az elmondottakért. Nyilvánvalóan vitatkozunk még erről, amikor a megfelelő módosító indítványok megszülettek. Egy dolgot végig kéne gondolni, ez a sok kívánatos dolog, amit a jelentéstevő megemlített Nos, azért ez ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy végig gondoljuk újra és újra, hogy nem vezete éppen az ellentétébe az dolog, hogyha túl magas követelményeket támasztunk. Számos ország egyáltalán nem támaszt követelményeket az export támogatással kapcsolatban, mint a kínaiak például, ezek sokszor elhozottak ma már itt, és ilyenkor nagy a veszélye annak persze, hogy a vállalataink egyáltalán nem tudnak labdába rugni, és azokat a sztenderdeket sem tudjuk igazából képviselni, amelyekkel ma rendelkezünk. Mit csinálunk akkor olyan országokkal, amelyeknek egyáltalán nincsenek ilyen előírásaik? Ez éppen az ellenkezőjébe vezetem, mint amit szeretnénk. Éppen ezért, ezt tudom említette is a jelentéstevő, örülnék, hogyha a jelentésében se ki tudna térni, hogy a túl sok követelmény hogyan vezetne éppen az ellentétes eredményre. Nem lát. Hogyha más nem kér szót, akkor jöjjön a bizottság. Hát nagyon sok kérdést kapott a bizottság, és körülbelül három percet tudok adni Redoni úrnak a bizottság részéről. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyra értékeljük azokat a fontos dolgokat és gondolatokat, amiket ebben a technikai jellegű dokumentumban láthatunk. Egy nagyon fontos kérdés, amit mindenképp hangsúlyozni kell, az a következő. Van itt ugye egy európai dimenzió, de egyelőre nincsen európai exporthitel intézetünk, 23 nemzeti exporthitel intézet van, és teljes mértékben a tagállamoktól függ, hogy hogyan rendelkeznek az exporthitelek ügyében. Tehát egyelőre koordinációs szerepet tudunk betölteni európai szinten. Szeretnénk az átláthatóságot javítani ebben a koordinációs feladat körben, és ami pedig a nemzeti mandátumokat illeti, a közféra átláthatóságát mindenképp javítani kell. Bármilyen parlamenti párbeszédre nyitottak vagyunk ebben a témában, meg kell néznünk, hogy miben tudunk megegyezni egymás között, de mindenféle javaslatra nyitottak vagyunk. Ami pedig a verseny témakörét illeti, ez nagyon fontos téma, a megállapodás már így is nagyon fontos volt, megpróbálunk egy kicsit több fegyelmet megvalósítani minden egyes érintett fél és résztvevő részéről. Ezt már a VTO is kifejtette, mint egyfajta referencia, amit szélesebb kontextusban kell alkalmazni. Mint ahogy elhangzott, nagyon komoly probléma van többek között Kínával, úgyhogy még nagyon komoly kihívások állnak előttünk, próbáljuk ezeket megoldani. Ami a különböző kockázatokat illeti, az a beosztás, az a felosztás, amit az előadó használ a kereskedelmi és a biztonsági kockázatokkal kapcsolatban nagyon helyen való. Tehát, hogyha egy ország kockázati besorolása nem megfelelő, akkor természetesen más fellépésre van szükség. Ami a társadalmi és környezetvédelmi dimenziót illeti, el kell mondanom, hogy az OECD-nek is megvan a maga eszköze ebben az esetben. Itt exporthitel ajánlásokról van szó az OECD részéről, ez ugye egy másfajta típusú eljárás. Tehát vannak környezetvédelmi ajánlások, amiknek van szociális dimenziója és emberi jogi dimenziója is. Ezen kívül a korrupció elleni fellépésnek és a fenntartató fejlődésnek is megvannak a maga ajánlásai. Mint ahogy az imént már elmondtam, szeretnénk ezeket a kezdeményezéseket hatékonyabbá tenni, közelíteni azokhoz a normákhoz, amiket szeretnénk elérni, erre nyitottak vagyunk. És ha megengedik, akkor egy formális megjegyzést is elmondanék. Szándékosan tartottuk meg ezt a javaslatot, annak ellenére, hogy ez nem éppen a legfrissebb javaslat. Legutóbb azt láttuk, amikor egy tanácsi döntés született azzal kapcsolatban, hogy az OECD szabályokat 2002-ben az exporthitellel kapcsolatban európai jogszabályá változtassák, Hát aztán kitolták ezt a határidőt 2006-ra, nem tudom, hogy miért kellett ehhez olyan sok idő a tanácsban, de nagyon szeretnénk, hogyha az elfogadásra minél hamarabb sor kerülne, és ezek az OECD szabályok minél hamarabb az EU jogszabályaivá válhatnának. Az előadó is elmondta, hogy vannak olyan vto val kapcsolatos aspektusok, amelyek rendkívül fontosak, és amiket mindenképpen szeretnénk az EU jogszabályai között látni. És továbbra is formális megjegyzésként szeretném elmondani, hogy az európai jogalkotási folyamat sokkal lassabb, mint az OECD megállapodások elfogadásának folyamata. Ezért a sebesség tekintetében mindig az OECD mögött kullogtunk valamivel. Az OECD döntéshozatali mechanizmusa sokkal gyorsabb. Meg kell néznünk, hogy informális szinten a raportőrrel és a technikai szakértőkkel egy kicsit fel tudjuk-e gyorsítani az ügymenetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, hát mi is késésben vagyunk, nem csak a szabályok az OECD-hez képest, úgyhogy kérdezem Janik Zsadot, hogy szeretné lezárni ezt a vitát néhány megjegyzéssel. Igen, elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm Kaspari úrnak, hogy hozzászólt, köszönöm a bizottságnak is a hozzászólást. A vita még előttünk van, elkészítem majd a munkadokumentumot, ami mindenki számára lehetővé teszi az érdemi hozzászólást a vitához és a munkához. Daniel Kasparival osztom az aggályokat. Jó lenne, hogyha a méltányos verseny valósulna meg az EU és Kína között. De hát mit mondhatunk Kínának, hogyha európai szinten se tudjuk meghatározni, hogy mire van szükségünk? Először tehát európai szinteken jobb koordinációra jutnunk, először itt kell megnéznünk, hogy melyek azok a köztámogatási lehetőségek, amelyeket meg lehet adni az európai cégeknek. És először saját házunk teljen kell rendet tenni, hogyha bírálni szeretnénk az esetleg nem méltányos eljárásokat Kínában. Tehát egységesnek kell lennünk, és csak utána léphetünk fel a kereskedelmi partnerekkel szemben. Köszönöm szépen, szeretném elmondani, hogy a következő vitára a következő ülésünkön július 13-án vagy 14-én kerül sor. Nem sokára kezdődik a koordinátorok ülése, de van még egy nagyon fontos témánk, ami nem más, mint az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú véd záradéka. Két vitát már lefolytattunk ebben a témában, úgyhogy nem teljesen új keletű kérdésről van itt szó. Éppen ezért meg is adnám a szót az előadónak, Pablo Zálbának a EPP részéről. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Egy parlamenti és tanácsi határozattervezetről van szó. Az EU-kóra szabadkereslet megállapodás két oldalú védzáradéka témájában. Ahhoz, hogy ez hatályba léphessen, az európai jogban implementálni kell a védzáradékot, és ez nem csak egy egyszerű eljárási kérdés az alkalmazás érdekében, hanem arról van szükség, hogy rögzíteni kell a felek jogait is. A, ebben a pontban a jogalkotási hatáskör különböző aspektusokkal függ össze, ami a védzáradékban szerepel. Itt alá kell támasztani egy néhány dolgot, amely már szerepel, és természetesen semmit nem lehet itt figyelembe venni, ami ellentétes lenne a megállapodás szelmével, tehát például védőintézkedésekre vonatkozóan módosításokat már nem alkalmazhatunk, tehát hogy milyen jellegűek, milyen időtartamúak, vagy mennyi ideig lehet hivatkozni a védzáradékokra. Mi igyekszünk egy hatékony záradékot kialakítani, amely jól alkalmazható. Ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amelyet tényleg alkalmazni lehet a komoly hátrányok megakadályozása érdekében. Éppen ezért fontosnak tűnt, hogy a következő javaslatok szerepeljenek ebben. Ami a határidőket illeti, itt van a vizsgálat folyamata, mint egy 200 napos időtartam áll rendelkezésre az ideiglenes intézkedések bevezetésére. Ezzel igyekszünk csökkenteni az ipar kiszolgáltatottságát. Erre, ez elég idő ahhoz, hogy végrehajtsuk a vizsgálatot, hiszen egy ország kapcsán folytatjuk ezt csak le. Ezen túlmenően a 20 21-es módosító indítvány azt vizsgálja, mikor kell megkezdeni, mely, milyen időponttal kezdjük a vizsgálatot, aztán a hetedik módosító indítvány, ez regionális alapokon is be lehet vezetni ilyen védőintézkedéseket, természetesen azon az alapon, hogy a belső piacba összességében nem avatkozunk be. A tagállamok különböznek egymástól, és nagyon különböző hatást fejthet ki az iparokra egy-egy lépés, amikor hatályba lép, tehát a dél kötött megállapodás. Szükség van arra, hogy a különböző iparágak, amelyek érintve vannak egy vagy több tagállamban, regionális szinten is védőintézkedéseket vezethessenek, behivatkozhassanak a védzáradékokra. Ez egy arányosság kérdése is, természetesen nagyon nagy piacról van szó, amelyet megnyitnánk a koreai kivitel előtt és lehetőség van arra is egyébként, hogy rövid időn belül alkalmazzuk a védzáradékot. Tíz évig a vámok megszüntetése után, ami az ipar és a parlament kapcsolatát illeti, itt a kilencedik módosító indítvány szerepel. Ebbe, itt arra teszünk javaslatot, hogy a bizottság és a parlament egy vizsgálati folyamatot kezdeményezzen ideiglenes intézkedésekre, és lehetőleg gyorsan eredmények szülessenek. A 24. módosító indítvány azt tartalmazza, hogy egy online platformot is létrehoznánk, ahol információkat cserélünk, amennyiben nem bizalmas információkról van szó. Ezt a platformot természetesen mindig aktualizálni kell a legújabb információkkal, amelyek a védzáradék alá eső vizsgálatokból kiderülnek. A bizonyíték fogalmát is tisztázni kell a 9-es és 15-ös módosítás egy újfajta biztonságot teremt meg az ipar számára. Az egész egyébként azon tényezőkre támaszkodik, amelyeket rögzítünk az alkalmazáshoz. Természetesen új tényezők is vannak, amelyekre szükség lehet, hogy megalapítsuk a kárt. Egy további terület, amiről beszélünk, az a monitoring és a biztosító intézkedések. Egyértelműen kijelentjük, hogy a bizottságnak alapos monitoringot kell végeznie, mindjárt attól a naptól kezdően, amikor hatályba lép a megállapodás. Meg kell vizsgálni, milyen kivitel és behozatal van a két terület között, Korea és EU között, és külön kell figyelni egyes ágazatokra, amelyek külön érintve vannak. 17-es módosító indítvány. Itt szükségesnek tartottam, hogy egy megfelelő mechanizmust vezessünk le annak érdekében, hogy olyan védőintézkedésekre legyen lehetőség, amelyek eh, az Európai Unión belül egy ágazat súlyos helyzetét enyhítik a jelentésben kimondjuk azt is, hogy a jelentési rendszert javítani kell a bizottság számára. 28-as módosító azt tartalmazza, hogy az Európai Bizottságnak a döntéseit alaposan meg kell indokolnia. Ezek oda vezetnek, hogy intézkedések szülessenek. A parlament és a tanács egy hónapon belül kérheti, hogy az Európai Bizottság a tanács vagy a parlament megfelelő szakbizottságát tájékoztassa, és ott megindokolja, hogy egy adott védinti, véd záradék keretében hogyan született meg a döntés. A Jude Roberts esetében azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy lényeges része a megállapodásnak, és örömmel vettük, hogy a civil társadalom és a gazdaság számos képviselője is hozzászólt ehhez Természetesen sok minden elhangzott a megállapodás hatásaihoz. A 3-as és 29-es módosító tartalmazza ezt a területet. Itt különböző korábbi előírásokból indulunk ki, ezekre támaszkodunk, hogy megfelelően működjenek ezek az előírások működjen ez a megállapodás, és megfelelő információcsere alakuljon ki az érintettek között a komitológia kérdésében szeretném még hozzászólni. Egy olyan időpontban terjesztették elő ezt a rendeletet, amikor a szerződés 91. cikkében szereplő rendelkezéseket életbe kell léptetni és itt olyan döntésekre kell, hogy vezessen ez, amelyeket valamikor alkalmazunk, alkalmazni lehet, és a közös kereskedelem politika kizárólagos hatásköre a közösségnek, a védintézkedések egy olyan gazdasági fejlődésből indulnak ki, amelyek fontosak, és éppen ezért a bizottság nem léphet fel. Remélem, kedves kollégák, hogy az elmondottak segítettek a módosító indítványok megértésében. A jelentés néhány hete megszületett, egy néhány kollégával már együtt tudtam működni különböző olyan aspektusokban, amelyek vitához vezethetnek. Abban bízom, hogy a meghozandó intézkedések kérdésében meg tudunk állapodni. Egy fontos területről van szó, természetesen nyitott vagyok a további megjegyzésekkel kapcsolatban, hogy elérjük a célunkat egy olyan védintézkedésről beszélünk, amely jól működik. Köszönöm szépen. Let's open the floor. Nyissuk meg a vitát. Az első hozzászólónk David Martin a szocialisták részéről. Hát tulajdonképpen az időből már teljesen kifutottunk. Nagyon korlátozni fogom a hozzászólási időt. David, két percet adok. Köszönöm szépen. Bert nevében szeretnék hozzászólni, aki az árnyék jelentéstevő, de volt némi problémája, úgyhogy nem tudott ideérni a mostani vitára. Tehát, mivel nagyon kevés az időm, távirati stílusban elmondanám, hogy van itt néhány dolog, amivel nem értünk egyet. Először is nyilván az a célkitűzés, hogy egy rendes és használható védzáradékunk legyen. Nyilván a duty drawback is nagyon fontos. Ebből a szempontból a 2-es, 3-as és a 29-es módosítókat kell figyelembe venni. Ami a komitológiát illeti, most már át kell térnünk az advisory procedure-re a komitológiáról, ami rendkívül érdekes. Meg is fogjuk próbálni ezt a kérdést rendezni. Ami a következő pontot illeti a regionális védzáradékot, a hetes módosítóban nem tudjuk támogatni, mert mi a belső piac szempontjából holisztikusabb megközelítést javasolnak, úgyhogy a regionális védzáradék nem olyan jó ötlet, mondjuk itt elválasztani a régiókat, vagy az országokat, ebből a szempontból tehát ezt nem tudjuk támogatni, a regionális védzáradékok alkalmazását. Aztán vannak további módosítók, az 1-es, a 3-as és a 13-as, ahol a szociális és környezetvédelmi normák megsértéséről van szó, és hogy mi történik a nem tarifa jellegű akadályok okozta piac torzulással, hogy ilyen esetekben lehet-e a vészzáradékot alkalmazni. Szerintem nagyon fontos, hogy az európai civil társadalmat is bevonjuk, hiszen ők is ellenőrizni tudják a kereskedelmi áramlatokat, illetve nagyon jó előrejelző és riasztó rendszereik is vannak. Sajnos mindig a valóság mögött járunk, és nem vagyunk eléggé felkészültek, nem férünk hozzá a megfelelő statisztikákhoz, és egyszerűen nem tudjuk közösen megvitatni a problémákat. Úgyhogy ilyen jellegű módosítókat várunk, de általánosságban támogatjuk azt, amit a jelentéstevő elmondott. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Janik Zsadó, köszönöm szépen az előadónak a munkát, Elnézést kérek mindenki előtt, mert nagyon sokszor kérte, hogy legyen munkacsoporti ülés, és azokra én nem tudtam elmenni. Úgyhogy itt mindenki előtt elnézést kérek, és köszönöm szépen az elvégzett munkát a jelentéssel kapcsolatban. Két nagyon fontos pont van. Az első, még mindig a védzáradékkal kapcsolatban, az EU-Korea megállapodásban, tehát ez az első új típusú szabadkereskedelmi megállapodás az EU történetében. Éppen ezért oda kell figyelnünk, hogy hogyan fogjuk majd felhasználni a hasonló jellegű védzeradékokat más következő megállapodásokban. Itt van utána ez a regionális védzáradék, amit Zálba úr javasol. Ezzel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. A szöveg konkrétan azt mondja, hogy a bizottság hatáskörét meg kell erősíteni, ugyanakkor regionális védzáradékot kell alkalmazni. Szeretném megkérdezni, hogy mi történik akkor a tanács és a parlament kezdeményezési jogával, vagyis azzal, hogy esetleg egy regionális védzáradékot lehetne javasolni. Ez akkor most azt jelenti, hogy ha csak a bizottság dönthet, akkor a regionális védzáradéknak eléggé korlátozott lesz a jövője. Nyilván a régióknak kell megfelelő legitimitást adni, ugyanakkor a tanács és a parlament hatáskörösen veszhet el a bizottsággal szemben. Feller úr, Alde. Elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért, az együttműködési készségért. Több tárgyaláson vettem részt vele. Azok a pontok, amelyeket ő kiemelt, ezek a helyes pontok, hiszen a védzáradékokkal az a remény jár együtt, hogy a jogosultak vagy akár aggodalomra adott, okot adó aggályok jelentkeztek az európai ipar részéről, amikor meg akartuk kötni Dél-Koreával. Ezt a megállapodást, vagy duty drawback szabályjal mindenek előtt voltak problémák. Mindenek előtt arról van szó, hogy mérjük a dolgokat, a védőintézkedéseket hogyan tudjuk hatályba léptetni. Ez már elhangzott, mivel mi magunk nem tudjuk megváltoztatni ezt a módosítást, hanem igazából csak azt tudjuk mondani, hogy akarjuk-e a megállapodást, vagy nem. Végül is a parlament számára csak az a lehetőség maradt fenn, hogy ezen védzáradékokra koncentráljunk azt gondolom, hogy a jelentéstevő okos és érdekes megközelítéssel állt elő több esetben is. Azt gondolom, hogy a részletekben lehet még különbség. Van egy felvetett kérdés, amit itt hallottunk, a regionális perspektíva. Mi ezt perspektívával val kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy lenne értelme alaposan megfontolni, hogy regionális piacokon nem elegendőek a változtatások, hogy változások, hogy bizonyos véd intézkedések beindulhassanak. Persze ez egy nagy kérdés, mert van egy nagy egységes európai piac, hiszen mit, melyik az a küszöbérték, amitől már komoly torzulástól beszélünk, tehát mert azt figyelembe kell venni, hogy piacnyerési esetben nem az egész Európa piacról beszélünk, hanem nyilvánvalóan arról van szó, hogy egyes piacokat vesznek majd célba, éppen ezért a regionális tényezőnek van értelme. De azt kell, hogy mondjam, hogy egy végleges döntést itt még nem hoztunk annyit tudok még egyszer mondani, a helyes pontokat felvetették, de fenntartjuk, hogy egy-egy szövegezési részben még lesz módosítási javaslatunk. Karim úr. Köszönöm szépen, ott folytatnám, ahol abba az előttem szólók. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak hogy tényleg mindenkivel együttműködött. Vannak javaslataim, vannak aggájaim és kérdőjeleim. Javaslatom azt mondanám az előadónak, hogy kicsit több időt kértünk ebben a kérdésben, ebben a vitában, és szerintem az a menetrend, amit javasolnak, túlságosan szoros. Túl szoros és nem következetes hiszen a meghallgatásra Dél-Koreáról a szavazás után kerülne sorra. Nincs értelme így. És felvetődik a kérdés, hogy nem lenne érdemes az előadónak és egy kicsit több időt szánnia ennek az ügynek a megvitatására, hiszen nem olyan kellemes úgy módosítókat készíteni, hogy ekkora az időnyomás, és nem tud mindenki megnyilvánulni. Én ezt javaslom személyesen is, meg a frakcióm nevében is aggájaimról is szólnék, annélkül, hogy a részletekbe belemennék. A komitológia elég sok mindent felvet, különösen a négyes módosító, a 22-es módosító, a négyes es módosítóval kapcsolatban. Én nem hiszem, és nem értünk egyet azzal, hogy a védintézkedésekre vonatkozó rendeletek automatikusan a végrehajtási intézkedésekbe is átkerülnének. Szerintem ezt még korai kijelenteni. A 22-es módosítóval sem értünk egyet, itt a konzultációs eljárás lépne életbe. Ez azt jelenti, hogy a bizottság döntése ellen semmilyen jogorvoslatra nincs lehetőség. Szerintem meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak, hogy ilyenkor felszólaljanak, illetve a parlamentnek is lehetőséget kell adni arra, hogy véleményét nyilváníthassa. Én egy ilyen módosítót fogok benyújtani. Tehát néhány aggályom van a komitológiával kapcsolatban, de erre még visszatérhetünk. Aztán van egy kérdőjelem a regionális végzeredék ügyében. Az elnök azt mondja, hogy lejárt Karimur ideje, mi a régió? A régió definíciója nem olyan egyértelmű. Számomra is problémás, ez meg több kolléga számára, és Kaspári úr. Tisztelt kollégák, a jelentéstevőnek én is kifejezetten köszönetet mondok. Számos kolléga felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben a többi frakcióval, a többi árnyék előadóval tárgyalt, és ami a menetrenddel kapcsolatos bírálatot illeti, ez szerintem ez indokolatlan az összes módosító indítvány, amit itt elő tudunk terjeszteni, és van még egy hetünk körülbelül, hogy ezeket előterjesztjük, ezek a módosító indítványok nem Szálba kolléga jelentésével foglalkoznak, hanem a bizottság javaslataival. És a bizottság javaslatát már hetekkel ezelőtt megkaptuk. Volt időnk bőven, hogy egymás között megbeszéljük ezt. Lehetőségünk volt, hogy itt a szakbizottságban többször megvitassuk ezt. Lehetőségünk volt arra is, hogy az Európai Bizottság javaslatait alaposan elolvassuk, megvizsgáljuk, és esetleg mással is megvizsgáltassuk. A mai napon a szakbizottságban szálba tervezetéről beszélünk, ez is már két hete rendelkezésére állt a kollégáknak. Most tényleg azt kérem, hogy a szakbizottságban június 23-án szavazzunk a tervek szerint mert a plénumi való szavazásban szerintem a meghallgatás is megtörténik, és adott esetben a meghallgatás új ismereteit módosító indítványokkal frakciók szintjén elő tudjuk terjeszteni a plénumban. Ami számomra fontos, ez a regionális védzáradék. Néhányan kritikusok voltak, néhányan alátámasztották, ami elhangzott. Egy pontot szeretnék kiemelni, ami nekem nagyon fontos. Itt kevésbé arról van szó, hogy hogyan védjük belül az európai part. Jó, persze a védzáradék szempontjából ez jó, és van egy regionális védzáradéknak is értelme szerintem, ezért Zálbakó kolléga javaslatát támogatja a frakció. Viszont miről nem beszéltünk még, mi történik kifelé? hogyan, mit csinálunk, ha más kereskedelmi partnerek és hasonló védzáradékokat vezetnek be Kína, India esetében, Egyesült Államok, hogyha most ezek egyszer csak elkezdenek eh, ilyeneket bevezetni, vagy Korea maga, mondja az elnök. Jó. Minden esetre Kínát mi különböző régiónak nézzük, és hogyha egy vállalat, európai vállalat piaci részesedése 5-6-7 százalékkal növekszik Sánkájban, akkor Kína szempontjából ennek nincs relevanciája, de egyszer csak a mi vállalatunkat kidobják a piacról Sánkhájban, mert ott regionálisan ez így alkalmazható. Ezért azt szeretném javasolni, kérjük meg a Policy Departmentet, hogy rövid távon mondjuk a szakbizottsági szavazásig találja ki, hogy jogilag van-e lehetőség, mert itt azt látjuk, hogy a parlament és a bizottság jogi szolgálatai eltérő véleményen vannak, másrészt pedig a Policy Department vizsgálja meg, hogy milyen hatásai lennének egy ilyen szabályozásnak, hogyha más partnerek a világon hasonló szabályokat kívánnának bevezetni ilyen megállapodásokkal kapcsolatban Kanada, India, vagy további országok, amelyekkel szoros kapcsolataik vannak, a kínaiak, vagy az Egyesült Királyság. Hálás lennék, ha a Policy Department ezt ki tudná dolgozni. Uh, <clears throat> let's list the commission, Mr. A bizottság részéről Michels úr következik. Köszönöm szépen mindenek előtt az önöknek megküldött jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a módosítások többsége jó irányban hat. Mi nyilvánvalóan amellett vagyunk, hogy olyan eszköz jön létre, amit az ipar tud használni, ami hatékony és átlátható. A javaslatok nagy része arra irányul, hogy legyen átláthatóság, hogy megfelelően lehessen, megfelelő kritériumok alapján a meghatározásokat kialakítani, nagyon érdekes, pozitív módosítókat hallhattunk, ugyanakkor gondoskodni kell arról, hogy a javasolt módosítók jogilag is megállják a helyüket. Koreával kötendő megállapodás vonatkozásában a teljes jogrendhez igazodniuk kell, és ugyanakkor hatékonyak is kell, hogy legyenek. Sok észrevételt hallottam a regionális védzeradékkal kapcsolatban. Természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy egy ilyen regionális intézkedés alkalmazható-e. Például, hogyha amikor egy tagállamba beérkezik egy termék, és onnan átviszik a regionális intézkedés hatája alá tartozó területre, akkor mi van vele? Fontos lenne, hogy az ipar ne csak regionális piacon, hanem az egész EU piacon hatékony védelemben részesüljön. Tehát ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell majd még. Aztán voltak a monitoringra, import monitoringra vonatkozó javaslatok is, felügyeletre, de inkább csak az érzékeny, kényes szektorokra kellene korlátozni a Koreából érkező import monitorozását. Hmm, hatékony intézkedéseket szeretnék, és hatékony kivizsgálást is. Lehet, hogyha a kivizsgálás rövidebb, akkor nem annyira hatékony. Egy kivizsgálás elég időigényes, mert elég részletes feladatot jelent. Nagyon sok embert meg kell kérdeznünk, hogyha nagyon rövid idő alatt akarjuk lezavarni, akkor az az eredményre káros hatással lesz. Még egy utolsó észrevétel, ha megengedik. Említettem, hogy az átláthatóság nyilvánvalóan fontos. Volt egy javaslat egy online platform létrehozására, amin minden, amire minden információt feltöltenénk, az elképzelés nyilvánvalóan jó, de ö, utána kell nézni, hogy ez technikailag, pillanatnyilag megvalósítható-e, később nyilván megvalósítható lesz, de csak akkor vállalhatunk erre kötelezettséget, amikor a technikai megvalósíthatóság egyértelmű válik. Végül a döntéshozatali eljárás, a komitológia nyilván nagyon fogas kérdést jelent majd, ebben további méreható vitára lesz szükségünk. Köszönöm szépen az előadó záró megjegyzései következnek. Úgy tűnik, hogy a komitológia és a regionális fékzárdékok jelenték a legvitatottabb kérdéseket. Köszönöm, rövid leszek. A kollégáknak, a bizottságnak is köszönöm a hozzászólásokat, a javaslatokat. Biztosak lehetnek abban, hogy figyelembe fogjuk venni. David Bartin kollégának köszönöm a megjegyzéseket egyetértek a véleményével a komitológiát illetően. Hetes módosító indítvány, a regionális téma. Ez olyas valami, amit egyértelműen kér az ipar. Persze az ipar tudja, hogy ennek vannak határai, amíg el lehet menni. Tehát, ha nem lennének kilátások a sikerre, akkor nem kérnék szerintem, és szerintem jogilag nincs olyasmi, amit cáfolna ezt a regionális megközelítést. Vannak precedensek, Dél-Afrika esetében például az ultraperifériás régiók tekintetében. Zsadó úr, köszönöm, hogy elnézést kért, és tudjuk, hogy a külkereskedelem mindenhol másképp alakul, hiszen különböző országokkal kereskedünk. Ez egy fontos kérdés, és egyértelmű, hogy a tarifáink mindenkire érvényesek, amikor tárgyalunk, és felvetődik az időtartam kérdés, ez tíz év volt, ami itt elhangzott, és hát eleve korlátozott terjedelemben régiónak tagállamokat, vagy tagállamok csoportjait veszük, tehát kisebb régiókról nem beszélünk, mint, mint tagállam. Tajra kolléga, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Ő, várjuk a javaslatait. Ami pedig a határidőkkel kapcsolatos eltéréseket illeti, én ezt nem tartom indokoltnak, ez igazságtalan szememben meghosszabbítottuk a módosító indítványok határidejét, elejétől fogva mindenkivel tárgyaltunk, mert olyan szöveget akarunk, amely mindenki számára elfogadható. Egy kis erőfeszítést kérünk még mindösszesen, hogy kellő időben megszülethessen a munka. Természetesen a minőség a legfontosabb, nem a határidő. Tehát mi azt akarjuk, hogy jó jelentés legyen ez amit minden frakció el tud fogadni. Persze a rögzített határidőkön belül ez az első nekifutás. Kaspári kolléga, köszönöm szépen a támogatást a határidőkért, és a régió kérdésében várjuk a jogi szakvéleményeket. Pillanatnyilag nincs ezzel ellentétes értelmű jogi szakvélemény és vannak precedensek más kereskedő megállapodásokban. Köszönöm szépen, Pablo. Most hátra van az a döntés, hogy a határidők benyújtásának